Bonjour, mesdames et messieurs. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kérem foglaljanak helyet, és kint folytassák a magánbeszélgetéseket. És már is a napirendünk első pontjával kezdenénk, mégpedig a napirend elfogadásával. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a szaheli térségben tomboló válsággal kapcsolatos eszmecsere tekintetében nem csak az ECO főigazgatóság képviselője, hanem Filip Kori úr is itt lesz, aki az UNICEF brüsszeli igazgatója, és a válsággal, az alultáplásággal és főleg a gyermekeket érintő alultáplásággal kapcsolatos tájékoztatást fog tartani. Ezen kívül a tízes pont a napi rendünkön a migrációval és mobilitással kapcsolatos általános megközelítés. Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy a Nemzetközi Migrációs Szervezet képviselői is fognak szólni, mégpedig a menekültügy és a menekültek védelme te, tekintetében. Van-e ellenvetés? Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. Ugyanakkor megkapták a március 27-i ülés jegyzőkönyvét is, hogyha megjegyzésük lenne, akkor kérem a titkárságnak jelezzék, még mielőtt véget érne a mai napi ülésünk. Ha nincs megjegyzés, ezt is elfogadottnak tekintjük. Ezen kívül kaptak ajánlásokat és határozatokat a március 27-i koordinátori ülésről, ha ezzel kapcsolatban van megjegyzés, kérem ezt is a titkárságnak jelezzék a mai napi ülés vége előtt. Ha nem jeleznek semmit, akkor ezt is elfogadottnak fogjuk tekinteni. Nous avions reçu une question à la commission de la... Fran, Frank Vanek úr kérdést fogalmazott meg a bizottsághoz, ez megtalálható az önök anyagában is, de azt gondolom, hogy Vanek úr nincs itt. Úgyhogy akkor ezen átlépünk. Krez asszony következik véleménytervezet, saját kezdeményezésű jelentés, a palagáz és palaolaj kitermelésnek a környezetre gyakorolt hatása. Elnézést, de nagyon nagy a zaj, de most Grez asszonynak adnám meg a szót. Bonjour, euh, bonjour à tous. Je sais que... Jó napot kívánok mindannyiuknak. Tudom, hogy nehéz a helyzet hétfőn délután, franciául fogok beszélni, és hát bevalom, hogy nem igazán rend, rendes témáról van szó. Talán azért, mert francia vagyok, ahol a palagázzal kapcsolatban már felhívtuk a lakosság figyelmét eh, ennek kérdéseire, de Főleg azért, mert nálunk egyértelmű az ellenzés minden politikai osztály, minden választott részéről. Ugye itt a néppárttól a GUÉig felölelően a palagáz vonatkozásában annyira aggasztó ez a téma. Itt a Fejlesztési Bizottság keretén belül szeretnék hangsúlyozni egy fontos dolgot, Nevezetesen a palagáz nyilván túllép a mi határainkon, és talán a fejlődő országokban még aggasztóbb, több oknál fogva. Először is nyilvánvalóan azért, mert az állampolgárok nem úgy férnek hozzá az információhoz, és nem tudják úgy mobilizálni köreiket, mint ahogy mi francia, franciák vagy más európai országok, hanem azért, mert végül is még drámaibb következményekkel kell szembenézniük, és kereskedelmi politikánk a, gyakorlatilag arra ösztönzik őket, hogy ne legyen megfelelő környezetvédelmi keret sem. Gondolok itt a mi társadalmaink ipari tevékenységére ott a helyszínen. Tehát tényleg a mi feladatunk, a mi felelősségünk, hogy megfelelő szabályozókat, kötelező jellegűeket hozzunk azon európai vállalatokkal szemben, amelyek ilyen tevékenységet folytatnak. Nem akarok itt a példákra kitérni, amelyek már léteznek, de azért egy-két katasztrofálisat megemlítenék az olajkitermelés vonatkozásában a fejlődő országokban. Argentinát, a Naukeni esetet, vagy a Guatemalát is említhetném, vagy még egy csomó más példát is, ahol a az olajkitermelés és a bányászati tevékenység tényleg negatív hatással volt, egyrészt a biodiverzitásra, másrészt az ott lakókra is, tehát a helyi lakosokra igen negatív hatásokat tapasztaltak. Ami a palagázt illeti, Sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy itt a helyzet még rosszabb, mint az olaj kitermelés esetében. Gondolom önök is követték az Amerikai Egyesült Államok esetét, amikor is igen komoly problémát jelentett mindez a környezetre, illetve az egészségére az embereknek. 2010 áprilisában New York moratóriumot hirdetett ezen tevékenységekre, Quebecben pedig teljesen felfüggesztették az ilyen jellegű tevékenységet, ami a palagász kutatásra és kitermelésre vonatkozik. Úgyhogy ezért semmiképpen nem szabad sem finanszíroznunk, sem támogatni, amely ellentétes a milléniumi, hetedik milléniumi fejlesztési cél kitűzéseknek a környezet védelmével. Először is óriási a veszély a víz hozzáférés terén. Emlékeztetni szeretném mindazokat, akik még nem tudják arra, hogy olyan technológiáról van itt szó, ami az úgynevezett vízfrakturációs módszer. Ennek segítségével több tonna vizet juttatnak a mély földrétegekbe. Ez már eleve nagyon vízigényes tevékenység, és főleg tömeges mennyiségben olyan vegyszereket, amelyek szennyezik az összes vízhálózatot. Úgyhogy ez már nálunk is óriási problémákat okozott, de a fejlődő országoknál felvetődik még az ivóvíz, és egyáltalán a víz megfelelő mennyiségben való rendelkezésre állása is. Úgyhogy Ezeknek katasztrofális következményei lehetnek a legszegényebb gazdákra, illetve a helyi lakosokra és közösségeikre is. Fel szeretném hívni a figyelmüket arra is, hogy az Európai Uniós szabályok egyáltalán nem megfelelő garanciákkal rendelkezik a környezetvédelmi kockázatok, illetve az egyedi egészséget érintő kockázatokat illetően, amelyek a palagáz kitermezéséhez kapcsolódnak. Úgyhogy minden potenciális európai vállalati befektetés rendkívül aggasztó a fejlődő országok vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk, hogy vállalatainkat olyan irányba tereljük, amely sokkal fenntarthatóbb tevékenységre vezet. És persze nem elegendőek a hosszú távú tervek és elvek sem. Úgyhogy a bizottságtól azt szeretném kérni, hogy sürgősen találjon új megoldásokat, hogy a szociális jogok, környezetételmi jogokkal foglalkozó és az, az vállalatokat érintő ilyen jellegű tevékenységekkel foglalkozzon, főleg a palagáz vonatkozásában. Végezetül Szonikóra szeretnék utalni, aki a lengyel Jelentés készítője a Környezetvédelmi Bizottságnak ennek a témának, és remélem, hogy figyelembe veszi mindezeket, és belefoglalja jelentésébe. Köszönöm a figyelmüket, és elnézést, hogyha egy kicsit érzelemdúsan fejeztem ki magam ebben a témában, de azt hiszem, hogy amikor a palagázról beszélünk, és főleg a fejlődő országokról, olyas valamiről beszélünk, ami egyszerűen visszafordíthatatlan következményekkel járnak. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Grez asszony. Nem kell elnézést kérnie az érzelmi ö, dolgok miatt. Azt hiszem, olyan téma ez, amely rendkívül komoly, úgyhogy nincs erre oka. Most akkor a képviselőknek adom meg a szót, Cortés Lesztre úr. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, quería agradecer Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Grez asszonynak a megfogalmazott véleményért. És osztom a vélemény megfogalmazójának, illetőleg a más témában megszólaló képviselőknek azon véleményét, hogy ez egy nagyon fontos téma. Ez az energiaforrás, illetve annak hasznosítása még gyermekcipőben jár. Néhány ország már elkezdte Ázsiában, illetőleg Dél-Afrikában az első kutatásokat, a technológia alkalmazását, és mi most éppen azon vagyunk, hogy a megfelelő környezetvédelmi szabályokat megtaláljuk-e technológia számára. Tehát talán um, még túl korai az időpont ahhoz, hogy lássuk, hogy kell-e új európai szabályozás. Az, akkor, az ugyanakkor biztos, hogy vannak olyan kockázatok a egészségügy és a környezetvédelem területén, amelyekre figyelni kell. Itt a hidraulikus technikával rendkívül nagy eh, vízmennyiségeket használunk föl, és nem tudjuk, hogy ez milyen veszélyekkel járhat az asszályosultott a vidékeken, illetve hogyan szennyezi a talajvizet, és természetesen fennáll annak a veszélye is, hogy a hidraulikus rombolás kisebb fajta földrengésekhez vezet, tehát a vállal vállalkozásoknak, akik ezzel foglalkoznak, mindent meg kell tenniük, hogy az ilyen rendszer szintű kockázatokat megfelelően kezeljék. Vannak olyan vállalatok, amelyek az Európai Unióban székhelyel rendelkeznek, ugyanakkor globális eh, téren kitermelési tevékenységet folytatnak. Fontos, hogy ezt a tevékenységet megfelelően végezzék, éppen ezért el kell, hogy mondjuk, hogy a palaggáznak jobb eh, az energia hatékonysági mutatója, mint a hagyományos üzemanyagoknak, éppen ezért fontos ez a technológia. Az Európai Befektetési Bank, a bizottság és a tagállamok mindenképpen jó lenne, ha támogatnák a fejlődő országokban a falagáz kitermelését. Köszönöm szépen. Hol a szó? Köszönöm szépen a szót. Nagyon köszönöm a megjegyzéseit. Úgy gondolom, nagyon nehéz nem osztani azokat az aggályokat, amelyekről szólt. Már rengeteg bizonyíték áll rendelkezésünkre, rámutatva arra, hogy igenis vízszennyezést okoz a palagáz kitermelés, és metán szennyezést. Úgy tűnik, hogy ez gyakorta azért van így, mert a kút integritása, sértetlensége sérül. Tehát nem annyira a, azokból a kövekből szabadul fel mindez, ahol a gáz található, hanem azért, mert megsérül a kút, és valahogy bekerül a vízbe a felhasznált vegyszer, és a gáz így szabadul fel. És persze van egy kapcsolódó probléma is, nevezetesen, hogy maga az eljárás is ö, ö, bizonyos földremegést okoz, aminek ez a közet, következménye. A, a közelmúltban a brit kormány is ö, eléggé aggasztóan nyilatkozott, mert a mi ö, körzetünkben is ö, hasonló problémákkal kell szembenéznünk. Bár ez azért kisebb horderejű, a nagyobb probléma az, hogy ki a felelős ezért. Mindemellett úgy gondolom, hogy az EU-n belül nyilván a jelentés készítője is erre próbál rámutatni. Nagyon sok szabály létezik már, amely védeni próbálja a víz és a levegő minőségét. Van egy csomó ilyen szabály, amelyet a tagállamoknak tiszteletbe kell tartaniuk abban az esetben, hogyha jóvá akarják hagyni a palagáz kutatást. De az én nagy gondom az, hogy a harmadik országokban ez egyik sem, ezek közül egyik sem igazán hatályos. Tehát ami az eu igaz, az rájuk nem a palagáz kitermelés vonatkozásában. Úgyhogy tényleg nagyon alaposan vizsgálatot kell kezdenünk annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy a palagáz kitermelés nem olyan módon folyik, amely aztán végül óriási károkat okoz a környezetben. Például Dél-Afrikában minden esetre egyébként is óriási probléma, hogy nincs elég víz. És hát ehhez a technológiához nyilván nagyon sok víz kellene, és hát megy a verseny a helyiek, a gazdák ö, kárára, ö, mert nincs elég víz, ami rendelkezésükre állna. Úgy gondolom, hogy igaz, hogy a palagáz kitermelésnek a lábnyoma, ha fogazhatunk így, óriási, mert maguk a kutak, amiket fornak, nem igazán tartanak sokáig. Tehát ez nem úgy van, hogy egyszer csak megforják őket, aztán az ember vigyáz rájuk, és sokáig használja őket. Nem, relatíve rövid ideig lehet őket használni, és tovább kell fúrni, úgyhogy az ember teljesen felforgatja a környezetet. A kérdés az, hogy ugye nálunk is van egy csomó szabály, például az ásványi anyagok kitermelése vonatkozásában, hogy amikor már nincs elegendő belőlük, akkor rendbe kell hozni a környezetet, és figyelni kell a biodiverzitásra is viszont más országokban, így a harmadik országokban sem léteznek ilyen szabályok. Végül pedig általánosabban fogalmazva, az éghajlatváltozási hatásokkal is foglalkoznunk kell. Úgy gondolom, hogy a termelési módszer miatt és a, a palagáz miatt valószínűleg nagyobb lesz a ö, széndiokszid lábnyom hagyás is, mint a hagyományos technológiák esetében, ugyanis a metán is felszabadul általában. És egy csomót fel se használnak ebből, hanem egyszerűen eltűnik az atmoszférában. Úgyhogy ugyan kevesebb CO2 szabadul fel a szénhez képest. Azért itt fosszilis energiaordozóról van szó, és ugye 2020-ra vannak céljaink, amiket el kellene érnünk. Tehát ugye, ha középtávú intézkedésről beszélünk, az végül is hosszú távon nem lehet elegendő, és nem hagyhat maga után olyan fölfordulást, amit hagy. Úgyhogy meg is kell vizsgálnunk ezt, és az én legfőbb agályom az, hogy Az EU-ban hogyan lehet felelősséget vállalni ezért a palagáz kitermelés, és sajnos a jelenlegi szabályok még ezt nem teszik lehetővé. Köszönöm szépen. Nem. Átadom a szót Tomescu úrnak. Hello. Uh, I'm speaking on... Üdvözlök mindenkit. A környezetvédelmi főigazgatóság részéről szólok hozzá. Semleges az álláspontja eh, ezzel kapcsolatban a bizottságnak. Mint önök is tudják, a bizottság jogi szolgálatának az értékelése a technikai információk alapján arra a következtetésre jutott, hogy a már meglévő EU jogszabályok eh, alkalmazandóak a eh, nem hagyományos, tehát a palagáz kitermelése is, a tervezéstől egészen a kivitelezésig minden szakaszra. De mivel, hogy igen, korlátozott mennyiségben áll csak rendelkezésünkre információ egyelőre erről a technikáról és Európában is, a meglévő EU jogszabályok és jog keret nem biztos, hogy megfelelő védelmet nyújt a környezetvédelem és az egészségügyi szempontokból. A bizottság az EU környezetvédelmi jogi kereteit tanulmányozta ezen projektekre vonatkozóan, és további tanulmányokat végez azért, hogy felmérje az esetleges kockázatokat, és továbbra is igen nagy figyelemmel követi az EU tagállamokban folyó projekteket, és az érintettekkel folytatja a konzultációt, és ha szükséges, akkor megfelelő iránymutatást fog adni és nagy érdeklődéssel folytatjuk a tevékenységet és a vitákat az Európai Parlamentben is, és az Önök szakbizottságában is. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Grez asszony. Hálás köszönet az egyes frakciók hozzászólóinak. Feljegyeztem, hogy mit kellene részletesebben kidolgozni például a földrengés kockázata, a tájra tett hatás. Én tíz év különbségben Wyomingba elutaztam az Egyesült Államokba, és tény, hogy tíz évvel később már rá se ismerünk ugyanarra a tájra úgyhogy nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy visszafordítsuk ezen folyamatokat, de azért igen komoly kétségeim vannak. Ami pedig a szocialista kolléga hozzászólását illeti, az éghajlatváltozást ön is kiemelte, és természetesen a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos mérleget, ami rendkívül negatív, és ezt mindenképpen ki kell mondanunk. Ami a jelenleg folyamatban lévő tanulmányokat illeti a bizottság részéről, valóban szükségünk van megfelelő jogszabályokra a palagázra vonatkozóan. Tudom, hogy a vízrendelet a Natura 2000 és a Lisszaboni alapszerződés is kitérnek ezekre, de természetes, hogy vannak olyan vállalatok, akik ezen irányelveket nem fogják betartani, amikor fejlődő országokban próbálnak tevékenységet folytatni, és ezért gondolom azt, hogy mindenképpen szükséges itt Európában is sokkal pontosabban kereteket adni a palagáz kitermelésnek. Köszönöm. A bizottság felé lenne még egy kérdésem. A fejlődő országokról nem hallottunk. Azt tudjuk, hogy a fejlődő országokban, én magam Száhelben voltam, azért halnak meg emberek, mert nincsen elég víz. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy lehetne még ráadásul ezen térségekben kutakat fúrni. Van erre a bizottságnak válasza, hogy a fejlődő országokban mi a helyzet? Mert ez nem ugyanaz, mint a fejlett országokban. Thank you very much, Mr. Chairman. I... Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, de nincsen erre válaszom. Eh ben, j'ai ma réponse. Euh, akkor megvan a válaszom. Vegen úr, a bizottság felé lenne egy kérdésem, a bizottság képviselői felé. Nem mondja azt, hogy a bizottság semleges, hogyha egyértelmű, hogy igen, komoly problémáink vannak. Nem lehetnek önök semlegesek, hogyha tudják azt, hogy potenciálisan az európai vállalatok igen komoly károkat fognak okozni azon országoknak, ahol ezen tevékenységeket végzik. És a legszegényebb országokról van itt szó. Azt gondolom, hogy a bizottságtól elvárható az, hogy proaktív módon járjon el ezen területen, ne pedig semlegesen. Köszönöm. Oké, okay, uh, bah, la commission. Köszönöm. Kérem a bizottságot, hogy gondolkozzon el ezen, hiszen ez a téma úgy gondolom, hogy elég sok reakciót élénk, és egyértelmű reakciót fog kiváltani. Ezen pontot lezárván emlékeztetnék rá, hogy holnap május, elnézést, május 8-án délben jár le a határidő, a beadási határidő. ami a külső együttműködés és fejlesztési kölcsönöket és adományokat illeti. Ezzel kapcsolatban egy új kifejezést vezetünk be. Elnézést, én még nem fejeztem be, mondja az elnök asszony. Azért hallgattam el, mert rengetegen csevegnek a teremben, és saját magam sem hallom, ez rendkívül kellemetlen, úgyhogy én, hogyha annak a mellettem lévő hölgynek valamit mondok, akkor én ezt suttogva teszem. Hát kérem, önök is tegyék ezt meg. Hol is jártam? Eszmecsere következik a támogatások és hitelek kombinálása külső együttműködés és fejlesztés számára témában. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank ismerteti az eszközöket. Köszönöm José Baiges Planas úrnak a bizottság részéről és a EBR képviselőinek is, hogy most tartsák meg az előadásokat. A regionális lehetőségekről, amelyek lehetővé teszik az Európai Uniós támogatások és hitelek kombinálását. Köszönöm, elnök asszony. Ha megengedi, akkor angolul fogok hozzászólni, hiszen a prezentációnkat angolul készítettük. Köszönjük ezt a meghívást. Annyit szeretnék elmondani, hogy amit most bemutatok, az egy kinyomtatott anyagban is megtalálható, amit a terem végében találhatnak, és szeretném elmondani, hogy most van először lehetőségünk arra, hogy itt a DEVE szakbizottságban ezen kombinációs mechanizmusokról beszélünk, és biztos, hogy nem ez az utolsó, biztos, hogy további részletekre lesz még szükségük, és nagyon szívesen válaszolunk majd a kérdéseikre ebben az igen rövid időben szeretnénk ezen kombinációs eszközök alapjaira koncentrálni. Remélem, hogy nem fogom átlépni az időt, az időkeretet. Először is szeretném bemutatni a blending, tehát ezen kombinációnak a főbb aspektusait. A fejlesztési kooperációs kombinációs eszközökről szeretnék először beszélni. Igen, komoly fejlesztési kihívások várnak ránk, és finoman fogalmazván is azt mondhatjuk, hogy igen, nagy nyomás nehezedik már most is az állami alapokra. Ezek a rendelkezésre álló alapok nem nőnek, hanem egyre nagyobb nyomás nehezedik rájuk. Ezért beszélünk a blendingről, vagy a kombinációról, hogy így még nagyobb legyen a kihatás. Általában a támogatásoknak jó, hogyha többszörösítő hatása van, legyenek azok állami vagy magánintézményekből eredendő támogatások. A támogatásokkal a projektek és az államilag támogatott szervek fenntarthatóbbakká válnak. Nagyon röviden annyit mondhatnánk, hogy a blending, a kombináció az azt jelenti, hogy támogatásokat és hiteleket adunk egyszerre, tehát az EU támogatásait hitelekkel, pénzügyi szervezetek hiteleivel kombináljuk, vagy más szervezetek hiteleivel. Általában a pénzügyi szervek a különböző regionális eszközökben, amelyeket mi vezetünk, egy projektől a másikig is átnyúlhatnak, és mindig vannak EU támogatások, ezek mondjuk a kiinduló pontjai egy ilyen blendingnek, de ezeket aztán köthetjük, vagy kombinálhatjuk más donor támogatásaival, általában valami az európai pénzügyi intézmények fogják felügyelni, vagy lehetnek más nem, enne, nem európai állami ö, intézmények, pénzügyi intézmények legyenek azok mondjuk a fejlesztési bankhoz kapcsolódó szervezetek. Aztán vannak magánbankok, vagy bizonyos esetekben ezen támogatásokat ki lehet egészíteni az érintett ország saját erőforrásaival. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes projektben az összes ilyen felsorolt eszközfajta megjelenik, de azt kell tudniuk, hogy ez a blending mechanizmus azt jelenti, hogy van támogatás és van hitel vagy kölcsön, amely a támogatáshoz kötődik. Mik a céljai ennek a blendingnek? Először is azt a, azzal kezdtem, hogy az a célunk, hogy sokszorosító hatása legyen a felhasznált összegnek, és a támogatásainkat úgy akarjuk felhasználni, hogy a regionális, állami vagy magánforrásokat úgy használjuk fel, hogy annak a pénzügyi hatása a lehető legnagyobb legyen. További támogatásokat akarunk az alaptámogatásokhoz vonzani. Ezen kívül vannak nem pénzügyi kihatások is, azáltal, hogy a blending mechanizmussal például növeljük egy adott projekt fenntarthatóságát, úgy, hogy technikai segítségnyújtást nyújtunk a projekt előkészítéséhez, és ettől jobb lesz a projekt, vagy úgy, hogy nagyobb lesz például a pénzügyi fegyelem. A blending mechanizmusokban mindig van hitel rész is. A valóságban ez azt jelenti, hogy a haszonélvező országot kötelezzük valahol arra, hogy jól használja fel az összeget, és ezt a hitelt visszafizesse. És ezáltal saját magáénak érzi a projektet. Mivel ezen hiteleket az EU támogatásához kötjük, az biztos, hogy ez segít abban, hogy ezen reformokat támogathassuk, amelyek az EU politikáinak megfelelnek. És így tudjuk biztosítani azt, hogy a regionális eszközök szektorai és lehetőségei megfelelnek az EU fejlesztési célkitűzéseinek. És nem csak erről van itt szó. A blending egy másik célja, vagy eredménye, hogyha akarjuk, az, hogy elősegíti az együttműködést és a koordinációt a különböző ügynökök között, akik a fejlesztési területen vannak jelen. Ez mindenképpen igaz az EU és nem EU támogatási szereplők között, viszonyában, és azt gondolom ez nagyon fontos, kapcsolatot jelent a donorok, a támogatók és a pénzügyi intézmények között. Egy ideig ez két különálló világ volt, és az elmúlt két-három évben úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a koordináció a támogatást nyújtó donorok és a pénzügyi hitelek között, akik ezen hiteleket adják. Végül pedig ami a projektek méretét illeti, hiszen infrastruktúra területén dolgozunk, az EU láthatóságát is mindenképpen növeljük ezen projektek segítségével. Ez egy elég technikai jellegű ábra, nem akarok túl sokat időt tölteni vele, csak annyit szeretnék kiemelni, hogy az azonosítástól az értékelésig egy adott projekten belül a bizottság mindig felügyeli az egyes szakaszokat. Van néhány eltérés ahhoz képest, hogy mi történ egy klasszikus támogatási felhasználásban. Az értéke, a felhasználás bizonyos részeit pénzügyi intézetekhez lehet kiadni, de amikor ezt megtesszük, ahhoz, hogy a mi támogatásunk hatékonysága a lehető legnagyobb legyen, a számon kérhetőségi, értékelési és egyéb kapacitásokat csak már ellenőrzött pénzügyi intézményeknek adhatjuk ki. Mi szeretnénk minél több EU delegációt bevonni az egész azonosítási folyamatba a partnerországokkal közösen, valamint a projektek előkészítésébe is valamint utána a nyomonkövetésbe és a végrehajtásba. A pénzügyi intézeteknek tehát igen fontos szerepük van, és nagyon sok esetben ők maguk azok, akik végrehajtják a projektet a tagállamokkal és az EU-vel, és fontos szerepük van az jóváhagyásban és utána a peer review szakaszban is. Nem akarok túlságosan sok részletbe belemenni most. Ami a regionális eszközöket illeti, több ellenőrzést kell végeznünk, és biztosítom önöket, hogy a screeninget az általunk megkapott projektekre egyre ö, nagyobb figyelemmel követjük. Egyértelműnek kell lennie, hogy az projektnek az EU fejlesztési célkitűzésének meg kell felelnie követnie kell a környezetvédelmi és ö, szociális ö, szabványainkat, és nagyon fontos, hogy az, a támogatások felhasználásának legyen megfelelő oka, létjogosultsága azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy nincsen piaszorzítás azzal, hogy mi támogatást adunk egy adott projektnek, vagy hitelt. Talán ehhez még hozzátenném azt, hogy egyre inkább tudjuk azt, hogy a az adósság kérdését is figyelembe kell vennünk, hiszen még egyszer elmondom, hogy támogatásokhoz kölcsönt és hitelt is adunk, ezért kell biztosítani, hogy az általunk indított műveletek pénzügyileg fenntarthatóak, és ezt egyre komolyabban vesszük. hogyan is adják be a projekteket, ami regionális befektetési, beruházási központainkhoz. Mindig egy elismert pénzügyi intézmény az, aki, amely beadja ezeket, és ő az, akit lead financiernek, vezető pénzügyi szereplőnek nevezünk. Az Európai Beruházási Bank az egyik fő ilyen partnerünk, vagy nemzeti hasonló beruházási intézetek Franciaországból, vagy más ismert ilyen intézeteket is felsorolhatnék. Bizonyos esetekben a regionális fejlesztési bankok is teljes tagjai lehetnek ezen regionális központoknak. Ez igaz az Afrikai Fejlesztési Bankra, az infrastruktúrális bankra és a Karibi Fejlesztési Bankra is igaz lesz ez, és a Karibi Beruházási Központban, ami most kerül majd jóváhagyásra, ez megint csak igaz lesz, és bizonyos esetekben vannak megfigyelők is. A megfigyelői státusz azt jelenti, hogy ők nem ö, mutathatják be magát a projektet, de a pénzügyi csomag részét képezhetik. Ez igaz például az Interamerikai Fejlesztési Bankra, a gazdasági integrációs közép-amerikai bankra is, és még más bankokra is. Még egyszer elmondanám, hogy általában véve van egy európai pénzügyi intézet, amely bemutatja a projektet, és kér támogatást, hogy azzal egészítsék ki ezt az adott projektek, de sok esetben nem csak ez a fő pénzügyi intézet, amely részt vesz ebben, hanem vannak regionális bankok is, akiket bevonnak, vagy kereskedelmi bankokat is bevonhatnak, vagy más pénzügyi intézetet. Három részből áll össze a kormányzási struktúra. Általában van egy összeg, amelyet a regionális program egy adott régióra vonatkozóan jóváhagy majd pedig minden egyes projekt, amelyet beadnak a regionális központba, átmegy egy két szakaszos elemzésen. Az első szakasz a technikai jellegű elemzés, néha pénzügyi köztes csoport ö, néven illetjük ezt, vagy másként is nevezhetjük. A lényeg az, hogy ezen testületben a pénzügyi intézetek közösen technikai szempontból elemzik a projektet. Tehát nem a pénzügyi, hanem inkább a fejlesztési jellemzőit nézik meg a projektnek. Ezt mindig a bizottság elnökletével végzik ezen üléseket, és hogyha úgy gondoljuk, hogy ezen gyakorlatok megfelelőek, akkor átadjuk ezt a projektet a következő testületnek, amely megadja a zöld vagy piros jelzést az adott projektre vonatkozóan a tagállamnak. De fontos tudni, hogy tehát két szakasz van, két szint van. Az első, ahol a bankok képviselteti magukat, és a bizottság képviselői, és általában az Európai Beruházási Bank társ elnökli az ülést, ez az első szint, és utána pedig a második szintnél, ahol a tagállamok képviseltetik magukat, ott döntik el, hogy adjunk-e támogatást egy adott projektnek, vagy sem. Uh, the board can meet for a strategic... Ezen kívül stratégiai okoknál fogva is összeülhetnek, például uh, induláskor van egy dokumentum, amelyben megtalálhatók azok az ágazatok, uh, amelyeket érint, mik a régió prioritásai, és hát, hogy megfelelnek-e a célkitűzéseknek a régióban. Mindezt a kedvezményezett országokkal és a tagállamokkal együtt tesszük, éves vagy két éves ciklusokban összeülhetünk velük, hogy elemezzük, hogy azok a célok, amelyeket magunk elé tűztünk, még mindig relevánsak-e, vagy pedig változtatni kell rajtuk, módosítani, vagy új prioritásokkal kiegészíteni. Talán rátérnék arra a részre, ami jobban érdekli önöket, nevezetesen, hogy lássuk, hogy a mechanizmusok terén hogy állunk, amelyeket az EU kezel. Az ázsiai, karib-tengeri és a csendes-óceáni létesítmények beindításával gyakorlatilag, amelyekre közelmúltban került sor, elég jól sikerült a befektetési lehetőségeket kialakítanunk. 2007-es a legrégebbi, a második a szomszédsági eszköz volt, 2008-ból származik, és 2010-ben volt egy közép-ázsiai beruházási eszközünk, és a latin-amerikai, amelyet jóvá hagytak. Még ehhez el szeretném mondani azt, hogy egyes országok, amelyek nincsenek még ebben a körben, hasonló projekteket szeretnének. Például van egy dél-afrikai ilyen jellegű programunk. A közelmúltban jutott el hozzánk az a kérés, hogy két hasonló eszközt használhatunk-e például Törökország esetében. Úgyhogy az eddigi sikeres út így írható le a beruházási eszközök terén. Mennyi pénzről is van szó? Az infrastruktúrális alap, ez milliós forrásra rendelkezik, de a tagállamok is hozzájárulnak az EU pénzhez. Körülbelül 400 millió áll rendelkezésünkre az EU-Afrika eszközre. Az ázsiai az relatíve friss, Ez egy kisebb összeggel. 30 millióval indítottunk 2011-12-ben. A közép-amerikai 65 milliót kapott, a latin-amerikai 125, a szomszédsági pedig 745 milliót, de ugyanakkor 70 milliót a tagállamoktól. To me, this is the most important slide. Szerintem ez a legfontosabb dia, A 2007 óta legnagyobb mennyiségben elköltött alapokat tekintve az első három eszközben, LeafLife, IFKA, 760 milliós EU-s alapról beszélhetünk. Ha mindent összeveszünk, amelyek ennek köszönhetők, 26 milliárdról beszélhetünk, ebből 10 milliárdot biztosított az intézmény. A különböző hitelek formájában több mint 20, az összes többi finanszírozás az EU forrásokból. Azt hiszem, ez a kép illusztrálja legjobban az eddigi sikereinket. a négy említett régióban. Tudom, hogy már nem sok az időnk, de szeretnék rövid áttekintést adni az érintett ágazatokról is. Ezek hasonlóak az összes eszköz vonatkozásában. Egyharmad közlekedés, ez nem meglepetés. Egyharmad a fenntartható energia tükrében, az energia terén, 16% víz, relatív kicsi a részesedés a KKV-knek, itt javítani szeretnénk a jövőben ezen, aztán információ, kommunikációs technológia, ez is eléggé relatíve kevés, hasonlóképpen a, a szociális infrastruktúrákhoz, de a kollégámmal arról beszéltünk az előbb, hogy nagyon nehéz a szociális ágazatban megfelelő hiteleket nyújtani, de a jövőben mindenképpen ezt is figyelembe kell vennünk. Nagyon röviden, hadd mondjam el, még néhány szót szólnék az éghajlatváltozásra vonatkozó eszközökről. Itt minden egyes projektet átláthatóan követni kívánunk, hogy lássuk, hogy van-e hatása az változása. Az új, a jó hír az, hogy a projektek gyakorlatilag 60%-a megfelel ennek a követelménynek. Úgyhogy finanszírozásunk zöme végül is az éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódik. Egyharmada a finanszírozásunknak közvetlen beruházás, egy másik egyharmada szakmai segítségnyújtás, vagy a programok elején, vagy pedig a végrehajtás idején. Csak nem egy negyede a támogatásokra fordítódik, ami a kölcsönök csökkentése céljával jött létre. és a magánszférára is szeretnénk hatással lenni. A következőt azt hiszem nem említeném meg, most pedig kolléganőmnek adnám át a szót, aki példákkal fogja illusztrálni az elmondottakat. Említettem, hogy több mint száz projektről van szó, csak ízelítőt szeretnénk adni abból, amivel foglalkozunk, ennél nyilván többel is tudunk. Most át is adom a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Beruházási Bank nevében el szeretném én is mondani, hogy nagyon örülünk, hogy a bizottsággal együtt képviselhetjük néhány olyan projektunkat, amelyeket ezen eszközök segítségével finanszíroztunk. nagyon jól mutatják azt, hogy a az úgynevezett kapcsolási folyamat mennyire fontos, mint a beruházási banknak, mint a többi beruházási banknak ö, Európában. Ez nagyon fontos a szegény országokban. Hiszen például az, ö, az adóság fenntarthatósága szempontjából nagyon fontos, hogy segítsünk rajtuk. Véleményünk szerint nagyon jó eszköz ez arra is, hogy az európai finanszírozó intézmények, pénzintézetek és az adakozók közötti együttműködést is elősegítsük. Három példával szeretnék élni. Először a pénzügyi ágazatban, a KKV-k Dél-Európában és Kelet-Európában való finanszírozására, magán beruházások és állami beruházások is támogatást kapnak, így itt a szomszédsági és a nyugat-balkáni alap ö, fontos. Gyakorlatilag első a beindítási támogatás, és katalizátor hatása van így elosztja a kockázatokat a beruházók között, úgyhogy ez rendkívül fontos. A dián láthatják 70 millió teljes projektérték, Ausztria fejlesztési bankja is részt vett ebben. Egy másik fontos projekt a napenergia terén, a földközi tenger térségében a megújuló energiát termeli. Célja, hogy csökkenjen az energiaimport, és kevesebb legyen a CO2 kibocsátás. Itt a marókói ö, napenergia központot láthatják, ez az egyik legnagyobb, legnagyobb horderejű ilyen projekt. Ebben az esetben közvetlen támogatást biztosítunk 30 millió eurós mértékben. Azért is érdekes, mert több intézeti finanszírozásról van szó, igen, szoros az együttműködés köztünk, és a felelős pénzintézet ö, vezetésével történik, viszont a munka megosztódik közöttünk. Az utolsó projekt, Capri, And here as well we, we collaborate in... v nevű, itt is több európai pénzintézetet érint, Zambia, nu, Namíbia közötti ö, vezetékről van szó. A namíbiai ö, erőmű ö, adóságát kívánta csökkenteni az első ö, rendelkezésre bocsátott összeg. I'll pass you back to my colleague. Thanks. Thank you very much. If I may just add a couple of words uh, on the future challenges. Um... Köszönöm szépen. A jövőről szeretnék néhány szót szólni. Azt hiszem pillanatilag a legfőbb gondunk az, hogy a jelenlegi lehetőségeket hogy tudjuk kiterjeszteni további partneri kapcsolatokra, hogy még további fejlesztési bankot vonjunk be ebbe a tevékenységbe. Szeretnénk a bizottság szerepét megerősíteni, főleg a kapcsolási projektben. Ez rendkívül fontos ö, a magásszféra bevonása szempontjából. Nagyon fontos a szakértők bevonása, akikkel a közeljövőben találkozunk majd. a szakmai kérdésekről továbbra is szó lesz. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Grez asszony, ha kíván még végszó gyanánt szólni, parancsoljon. Most a kollégám nevében szeretnék szólni, de sajnos komoly családi problémák miatt nem tudott eljönni, úgyhogy őt képviselem. Fel szeretném olvasni azt a dokumentumot, amit ő szeretett volna ismertetni, és majd a titkárságnak eljuttatom. Tehát a bizottság szakértői csoportot hozott létre a tagállamokból az Európai Külszolgálat, az Európai Beruházási Bank és a bizottság részvételével, hogy a költségeket és előnyöket elemezze, amelyről a az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is beszámol 2012 közepén. A további célok azok, hogy EU vezető szerepet szálljanak az együttműködés és a koordináció terén. A platformnak az EU hatékonyságát, láthatóságát kell elősegítenie a külső finanszírozás illetve az intézményi részvétel terén támogatnia kell egy teljesen koherens és látható külső fellépést az EU részéről, és támogatnia kell az EU pénzügyi célkitűzéseit. Ezt úgy kell elérni, hogy először is a rárendelkezésre álló forrásokra támaszkodjunk, főleg az EU érintettjei részéről, a tagállamok, a bizottság és az érintett bankok részvételével. A bizottság javasolt egy magas szintű szakmai csoportülést. A szakértői csoporton belül a kérdés az volt, hogy az Európai Beruházási Bank milyen szerepet vállaljon fel illetve az európai pénzintézetek a szakmai csoportokban. A másik kérdés a platform jogi státusza volt. A bizottság azt javasolta, hogy bizottsági szakértői csoportként működjön, amelynek nincs szüksége konkrét jogi keretre. Az Európai Parlament különös tekintettel a DEVE szempontjából rendkívül fontos, hogy az Európai Parlament részvételére pillanatilag még nincs terv, csak éves jelentést kap a platform működéséről. Emiatt több kényes kérdés merül fel az Európai Parlament részéről. A javasolt struktúra segítségével megfelelő együttdöntés lesz-e, illetve az összevonások vonatkozásában költségvetési rátekintés. Mi a helyzet a nem európai pénzintézetekkel? amikor bizonyos EU-s célkitűzéseket kell EU-s költségvetésből elérni. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a platform nem csak a hagyományos gazdasági beruházásokkal foglalkozon, hanem feltárja annak lehetőségét, hogy a beruházásokat a nehezen elérhető területeken, nehezebb ágazatokban, mint például a szociális, a fenntartható energia hozzáférés területén biztosítsa. Olyan tevékenységekre is gondoltunk, ahol szociális, gazdasági és pénzügyi eredményeket is várunk. Hogyan lehet mérni az összevonások eredményét? átlátható módon, annak érdekében, hogy mérhető és összehasonlítható legyen a hozzáadott érték. Ide tartoznak mind mennyiségi, mind minőségi mutatók, mind gazdasági, mind szociális szempontból. Hogyan lehet biztosítani az útmutatást, a monitorozást, a hatástanulmányok elkészítését a fejlődő magánszektorban? Az ilyen jellegű tevékenységek vonatkozásában megint csak a magánszektorra is oda kell figyelni, az OECD is erre utalt a szakértői csoport keretén belül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valaki szeretne még szólni? A bizottság kíván válaszolni? Köszönöm szépen a magyarázatot. Azt gondolom, hogy a bemutatónk vagy a prezentációnk célja az volt, hogy nagy vonalakban mutassuk be a blending eszközök működését. Nem akartunk a vitába belefolyni, amely szakértői szinten az EU platformról folyik. A DEVE szakbizottság képviseltető magát, és azt gondolom, hogy jövő héten nem, május 8-án lesz szakértői csoportülés, ahol ezen kérdéseket fel lehet vetni. A legtöbb ilyen kérdés számunkra is aggályos, ahogy én ezt már a prezentációban is elmondtam, csak ezt akartam kiemelni. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Lövin, asszony úton van, úgyhogy akkor talán átugrunk most a következő napi rendi pontra, de Cimmer asszony sincsen itt. Nos. Akkor az utolsó napi rendi pontra áttérünk. Nem közben megérkezett. Lövin asszony fogja most véleménytervezetét bemutatni a Halászati Szakbizottság irányába a közös halászati politikával kapcsolatban. Ez egy olyan joganyag, amelyet első olvasatban együttdöntéssel tanulmányoznak jelenleg. Hagyok egy kis időt Lövin asszonynak, hogy helyet foglaljon. Y a pas de souci, prenez... Y a pas de souci. Semmi gond, nyugodtan. C'est à vous, oui. Thank you very much, Madam Chair. Sorry for barging in. Köszönöm elnök asszony elnézést, hogy így beruhantam. A halászati szakbizottságban voltunk, ugyanezen kérdésről beszéltünk. Ami a közös halászati politika reformját illeti, ezen vélemény tervezett új rendeletet szeretne, új alaprendeletet bevezetni. Gondolom, hogy a kollégák már tudják, hogy a közös halászati politika mérlege nem igazán pozitív, vagy én inkább azt mondanám, hogy hát katasztrofális. A halállomány Európában egyre csökken, és általában a, mind Európában, mind Európán kívül is ennek következtében egyre inkább kialóban vannak bizonyos fajok, és a halállomány is egyre csökken. Ami a reformot illeti, különböző aspektusai vannak ennek. Először is vannak a bilaterális megállapodások, az úgynevezett halászati partnerségi megállapodások, amelyet az EU-n kívül kb. 20 állammal írt alá az EU, és az EU részt vesz regionális halászati, vezet, halászati gazdálkodási szervezetekben is, amely a világban az óceánok nagy részét lefedi, igen ö, ö, messzire migráló halálományokra vonatkozóan mondjuk a tonhalról ismeretes, hogy milyen ö, nagy távolságokat tud ö, lefedni. És ö, ami pedig a nyíltengeri tengerészeti kormányzás kérdését illeti erre is kitér a reform, és az EU ezen kívül aktív szerepet vállal különböző magánmegállapodásokban is vannak különböző vegyes vállalatok és beruházások vagy befektetési formák leginkább fejlődő országokban. A külső dimenzió egy másik aspektusa az az, hogy igen komoly mennyiségben importálunk halat az európai fogyasztásnak több mint 60%-a importból származik. Az 50, ez a 60% persze nem csak fejlődő országokból származik, ezt ki kell, hogy emeljem, hisz a legnagyobb exportőr Norvégia az EU felé, de nagyon sok hal érkezik Kínából, Nyugat-Afrikából, stb. A bizottság javaslata az új alaprendeletre vonatkozóan e, pozitívnak tekintendő, és én ezt támogatom. Ennek fontos eleme, hogy e, a halálományt e, azon szint felé fel, felett kell tartani, amely meghaladja tehát a maximális fenntartható hozamot, tehát azt a szintet, ahol állandó jelleggel az idők végezetéig lehetne ezt a mennyiséget öm, halászni, és ettől még fenntartható maradna az adott halállomány. Tehát ö, a lényeg az, hogy ö, meg kell tartani ezt a maximum, fen, maximális fenntartható hozamot. Ez egy nagyon egyszerű dolog, ez létezik, és ennek ellenére nem tartjuk be ezt a szintet, és ezért vagyunk olyan katasztrofális helyzetben, amelyben most találjuk magunkat. Nagyon fontos elv, amit a bizottság javasol, hogy csak olyan országokkal kössünk megállapodásokat, ahol az adott országban halálomány többlet van. Tehát nagyon jó tudományos adataink vannak arra vonatkozóan, hogy tudjuk hogy van-e az adott országban halállomány többlet, és ezért tudjuk elkerülni azt, hogy mm, túlságosan kihasználjuk ezt a halállományt. És hogyha tudjuk, hogyha az ott ö, lévő lakosok igényein kielégítjük, és az után is van többlet, csak akkor lehessen ilyen megállapodást kötni. Tehát nem csak az a lényeg, hogy a halálomány szempontjából legyen ez fenntartanó, hanem abból a szempontból is, hogy az ott ö, lakó emberek élelmezése szempontjából se legyen ez negatív. Tehát ezen bizottsági javaslatot mi támogatjuk, a zöldek támogatják, mégpedig azt, hogy a halászati hozzáférés ért nyújtott finanszírozást el kell különíteni a harmadik ország ágazati fejlesztését előmozdító támogatásoktól. Ismeretes, hogy az EU által fizetett pénz nem szabad, hogy azért a halért kerüljön kifizetésre, amit miután importolunk, importálunk, hanem általában az adott szektor fejlesztésére. És nagyon fontos, hogy megfelelően tehát meghatározzuk ezen pénzügyi támogatást, és függetlenítsük a többi támogatástól. Hogyha mondjuk csökken a halálomány, akkor nem szabad, hogy automatikusan attól még a szektorális támogatásokat csökkentsük. Guinea-Bissau-ban például ez egy rendkívül szegény ország, amely nagymértékben függ az EU halászati megállapodástól, és hogyha a halálomány Guinea-Bissau-ban csökkenne, annak igen komoly következményei lennének ennek az országnak a költségvetésére. Mint önök is tudják, éppen katonai pucs van ott, úgyhogy pontosan nem tudjuk, hogy mi is történik ettől függetlenül de mégiscsak ez az az elv, amely a két típusú támogatás függetlenítéséről vagy elválasztásáról szól. Tehát nagyon fontos elv az, hogy az ágazati fejlesztési támogatásokat különítsük el a hozzá, halászati hozzáférését nyújtott támogatástól. Egy további javaslat az, hogy kötelező, átruházható halászati koncesziókat vezessenek be. A bizottság ezt belső használatra javasolja a tagállamoknak, azon tagállamoknak, tehát a tagállamok felé, mégpedig az ennek a lényege, hogy így aztán kereskedni lehessen ezen koncesziókkal, és így a vállalatok egymás között felvásárolhassák az esetleges többlet kvótát, de sajnos a javaslat nem fogalmaz egyértelműen a külső dimenzióról, hogy például a, tehát kizárja a kétoldalú megállapodás alapján halászó hajókat ebből, de a többi részre nem tér ki, és ezért mi a véleménytervezetben azt akarjuk egyértelművé tenni, hogy semmilyen EU hajóra ne vonatkozhasson ezen koncesziórendszer, a, hogyha az adott hajó az EU vizén kívül található. Bármilyen kereten belül legyen az magán megállapodás, vagy bármilyen egyéb megállapodás. Nagyon érdekes ez, hiszen az első bizottsági javaslat, amely kiszivárgott, egy specifikus emberi jogi záradékot is bevett a rendeletbe, aztán ezt végül is azóta eltávolították. Mostanra már tudjuk, hogy a tagállamok és a tanács támogatja támogatja azt, hogy legyen ilyen emberi jogi záradék, és én is szeretném ezt visszavenni. Remélem, hogy a képviselők is támogatják majd ezt. Az emberi jogi záradék a halászati megállapodásokban már most érezteti a hatását, és ez egyfajta kibővítése annak, ami már az új megállapodásokban benne van. Kiemelném még azt is, hogy van egy kizárólagossági záradék is. Nagyon fontos, hogy az EU gazdasági szereplői, hogyha egy adott országgal van egy megállapodásunk, akkor az összes EU gazdasági szereplő, amely adott vizen halász, ezen megállapodásnak lesz alávetve, nem pedig bármilyen magánmegállapodásnak. Ez tehát a kizárólagossági záradék, hogy minden EU gazdasági szereplő az EU kereteinek megfelelően járjon el. Van néhány módosítom az átláthatóságra vonatkozóan is. Ha megnézem egyenként a módosításaimat, én szeretném, hogyha az átláthatóság az egyik célja lenne a közös halászati politikának. Az átláthatóság és az információhoz való hozzáférés az Árhuszi egyezménynek megfelelően az egyik célja, és ez nagyon fontos. Különösen, hogyha többleteket kell meghatározni, többlet halálományokra vonatkozóan, akkor tudnunk kell, hogy egészen pontosan mennyi, mennyit halásznak egy harmadik országban, amelyel az EU-nak halászati megállapodása van. Bizonyos országokban a kormányok nem igazán szeretik azt, hogy nyilvánosságra hozzák, hogy mennyit halásznak, hiszen több más halászati nemzettel versenyben állnak, Kínával, Koreával, Egyesült Államokból, bárkivel mással. De hogyha mi nem tudjuk, hogy mennyit halásznak, egy adott országban, akkor sohasem tudhatjuk azt sem, hogy van-e halálományból többlet, vagy sem, és ezért teljesen felelőtt lenne egy ilyen országgal halászati megállapodást aláírni. És így a korrupció ellen is felléphetünk, hiszen ma az EU nyilvánosságra hozza, hogy egy adott halászati megállapodásért mennyit fizet, de nagyon sok harmadik országban, ahol külföldi halászati hajók és flották is jelen vannak, néha még az adott ország parlamentje sem tudja, hogy mennyit halásznak, és hogy mennyit fizetnek a, az országok, a külföldi országok a halászati hozzáférésért. A kettes módosítom az átruházható halászati koncesziókra vonatkozik. Egyértelműen akarom tenni, hogy ilyen rendszert nem szabad az EU vizein kívül alkalmazni. A bizottság eredeti szövege arra vonatkozott, hogy nem szabad, hogy ez a halászati megállapodásokra vonatkozzon, de én ezt szeretném pontosítani. A hármas módosítóra is ugyanez igaz. Négyes módosító azt mondja ki, hogy a közös halászati politika külső dimenziója koherens kell, hogy legyen az EU környezetvédelmi, kereskedelmi és fejlesztési szakpolitikájával. Ugyanazon ö, célokat kell követnie ö, a külső dimenzióban, mint ami az EU vizekre vonatkozik. Tehát ami az EU vizekre vonatkozik, az kell, hogy ö, ö, ugyanezen ö, hogy ugyanúgy vonatkozzon a gazdasági szereplőkre akkor is, hogyha az EU vízien kívül tevékenykednek. Nagyon fontos, hogy az EU aktívan koordinálja a fejlesztési kooperációs szakpolitikáját a közös halászati politikával azért, hogy hatékonyan tudják támogatni a fejlődő országokat abban, hogy fenntartható globális halászati kormányzást tudjanak létrehozni. Ez tényleg fontos kérdés, kiderült számomra, hogy egyáltalán nem konstruktív az, hogy a bizottság halászati része az egész világon mm, megpróbálja elmondani, hogy mennyire fontos a fenntartható halászat, hogyha közben a bizottság fejlesztési igazgatóságával nem kommunikálnak. És mindenképpen javítani kell ezen a helyzeten, azért, hogy mindkét szakpolitika célkitűzéseit el lehessen érni, és azért, hogy az EU hitele is ezáltal jobb legyen. Az ötös módosítóban a tagállamok felelősségét akarjuk kiemelni, nem csak az EU-nak van itt felelőssége, hanem a tagállamoknak is felelősségük van abban, hogy az adott gazdasági szereplőjük megfeleljen a szabályoknak. Hiszen végső soron a tagállamoknak kell felelősnek lenniük ezért. És ha egy tagállam nem felel meg egy adott felelősségnek vagy vállalásnak, akkor a bizottság büntető jellegű intézkedéseket hozhat, szankcionálhat, hiszen hogyha ismeretes az, hogy egy adott tagállam nem felel meg az elvárásnak, akkor egyfajta furkósbotot itt használnunk kell. Itt a következő módosítóban pedig felsoroljuk hogy mit kellene támogatnunk a fenntartható halászati megállapodásokban, és például az, hogy megfelelő tudományos kutatás legyen, monitoring, felügyelet és kapacitás kiépítés a harmadik országban a halászati politika területén. A hetes módosító pár szóban pontosítjuk, hogy bármely flottáról van szó, a nyolcosban pedig a fenntartható halászati megállapodások Itt az úgynevezett flag hopping kérdéséről van szó. Jelenleg vannak olyan gazdasági szereplők, akik egy adott halászati megalapodás keretein belül mondjuk fél évig egy adott országot képviselik, aztán hogyha az adott ország kvótája már kimerül, akkor egy másik ország lobogója alatt fog ugyanaz a hajó ugyanazon területen halászni, aztán utána megint visszatérnek megint például az EU lobogójához, és megint csak az EU kvótájából fognak halászni. Úgyhogy ez mindenképpen ütközik azzal az elvel, hogy csak a fenntartható szinten felüli halálományt lehessen halászni. A következő pedig az emberi jogi záradék, amiről már beszéltünk. A tízes nagyon fontos, hogy független értékelést kell készíteni az egyes jegyzőkönyvre vonatkozóan, még azelőtt, mielőtt az adott jegyzőkönyvre vonatkozóan a tárgyalásokat megkezdenék. Mint önök is tudják, most az értékelést azután kezdik, hogy már a tárgyalásra vonatkozó mandátumot kiadták, tehát már a tárgyalások folynak, és mi még nincs, nem tudjuk, hogy mi a helyzet konkrétan. Így lehetne tehát jobb lehetőséget adni arra, hogy felelősen tudjunk eljárni hiszen együttes felelősségünk van a bizottsággal egyetemben a halászati megállapodásokkal kapcsolatban. 11-es módosító. Arról van itt szó, hogy a gazdasági szereplőknek kell a halászterülethez való hozzáférést teljes mértékben fizetni. Igen, komoly támogatások vannak jelenleg ezzel kapcsolatban, és szerintem elvárható az, hogy a kedvezményezett fizesse a hozzáférést. Ebben az esetben az EU az ágazati támogatást tudja fizetni. 12-es módosító. Megint csak az átláthatóságot akarjuk bevonni a szövegbe. A 13-asban Felolvasom. A harmadik országokkal fennálló fenntartható halászatról szóló szerződések alapján létrehozott vegyes bizottságokra ruházott ellenőrző hatáskör sérelme nélkül az ilyen támogatásokat nyílt és elszámoltatható felülvizsgálati mechanizmus tárgyává kell tenni, beleértve ebbe a nyilvánosság számára elérhető pénzügyi auditokat és a pénzügyi támogatások eredményének a bizottság által megrendelt független értékelését. Ez tehát az értékelésről szól az ágazati támogatások értékeléséről, hogy ezt azt ellenőrizzük, hogy megfelelően használják ezeket fel, és a pénzt nem csak a semmibe, a semmibe költjük, anélkül, hogy rendszeresen értékelnénk ezt. Ezek a módosításaim az alaprendenetre vonatkozóan, és Köszönöm a kollégáknak, hogy meghallgattak, és előre is üdvözlöm a kérdéseket és megjegyzéseket. Merci beaucoup. Je vais passer... Köszönöm szépen. Messner asszonyé a szó. Ja, vielen Dank. Das war schnell. Ich hatte noch gar nicht erwartet, gleich dran zu sein. Köszönöm szépen. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen hamar szót kapok. Ez egy nagyon részletes bemutatása volt a vélemény indokolásának, és nagyon is egyet tudok érteni az elhangzottakkal már csak azért is, mert Lövin kolléga nagyon is kiismeri magát a szati politikában, és azt is fontosnak tartom, hogy ezeket a DEVE bizottsági javaslatokat mindenki kivétel támogassa, hiszen a fejlesztési politika szempontjából ezeknek nagyon nagy a jelentősége. Ugyanis szinten globális szinten fenntartható halászatot kell különösen a fejlődő országokban biztosítanunk, nem csak az élelmezés biztonság szempontjából, hanem általános gazdasági érdekből is, hiszen Szomáliában vagy más országokban Például a kalózkodás az nagyon is hosszú hagyományokra tekint vissza, és sajnos a kalózkodásba fordulnak azok az emberek, akik képtelenek a halászatból már megélni. Éppen ezért lehetővé kell tennünk, hogy ott a helyszínen is megfelelő intézkedéseket hozzanak. Néhány megjegyzésem lenne a módosító indítványokkal kapcsolatban. Általában az átláthatóság kérdésének erősítését fontosnak tartom, ezt mindenképpen üdvözlendőnek tartom. A hármas módosító indítvány esetében nem igazán értem, hogy miért van erre szükség. Talán a megfogalmazásmódon kellene megváltoztatni, hiszen a 28-as cikkeinek a címében ugye az van, hogy az átruházható halászati koncesziók. Szerintem ezt egyszerűen ki kéne venni a szövegjavaslatból, és azt kellene mondani, hogy ez ennek ökológiai és szociális szempontból megfelelően igazságosnak kell lennie. Ezzel kapcsolatban nézzük meg, hogy mit javasolt eredetileg az Európai Bizottság az ötös módosító indítvány esetében teljesen helytelennek tartom, hogy a tagállamokat az intézkedések betartására nem önmagukban ösztönözzük. Nem tudom, hogy itt a bizottságnak kell-e cselekednie. Nem tudom, hogy vannak-e bilaterális megállapodások már ezzel kapcsolatban, tehát nem tudom, hogy hogyan tudjuk az itt megfogalmazott követeléseinket majd a gyakorlatban végrehajtani. Aztán a nyolcas módosító indítványra kapcsolatban lenne egy kérdésem. Itt a flag hopping, tehát a különböző eltérő zászlók alatt való hajózásnak, vagy a lobogó váltásnak a kérdése ugye érinti azokat, akik újonnan kerülnek a piacra, és még nem volt lehetőségük arra, hogy 24 hónapig Európai Uniós zászló alatt hajózzanak, talán őket érinti az egyéb dolgok, az egyéb megjegyzések azok tetszettek, és úgy gondolom, hogy összességében az ALDE szemszögéből támogatni tudjuk a módosító indítványokat. Nekünk is lesznek még kisebb mérvű módosításaink. Köszönjük szépen a munkát. Köszönöm szépen, Cortés lesz úr szó. Gracias, Presidenta. Yo quería en primer lugar también felicitar a la, a la Köszönöm szépen, elnök. Azt szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, a vélemény előadójának a munkához nagy részt osztjuk a módosító indítványokból kirajzolódó képet, különösen ami az általános egyezménnyel kapcsolatos megjegyzéseket, a bizottsági javaslatot illeti. És örülünk annak, hogy csak a megfogalmazás, de nem az alapvető modell változott meg. Három, az a véleményünk, hogy három fontos szempont van, Egyrészt a külső dimenzióban fel kell használnunk a lehetőséget arra, hogy a közös halászati politika szempontjai eh, érvényesüljenek, a jelenlegi helyzet megváltozzon, átláthatóbb legyen. A vélemény előadója mondta is, hogy fontos a halállomány eh, alakulásának nyomon követése, az átlátható tájékoztatása a polgároknak ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy az emberi jogi záradék kérdésében teljes mértékben egyetértek önnel. Lesz ugyan egy vagy más módosító indítványunk ezzel kapcsolatban, de alapvetően a legtöbb módosító indítványával egyetértünk. Punga. Köszönöm szépen, Punga úr, a szó. Köszönöm elnök asszony a szót. Én szeretnék köszönetet mondani az előadónak a végzett munkáért, és két dolgot hangsúlyozni, amelyeket szerintem pontosítani vagy módosítani kellene a rendeletjavaslatban a közös halászati politika témájában. Először is, hogy figyeletbe kell venni a fejlesztési kötelezettségeket. A másik dolog amit Löwen asszony is részletesen kifejtett, az átadható koncesziókról, Ebben a témában én magam is bekívánok nyújtani módosítanítványokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lampner úr, a bizottság képviseletében a következő hozzászólónk. Nagyon rövid leszek, mert főleg a kollégám, aki a tengerészeti főigazgatóság témájában fog beszélni. Én röviden annyit szeretnék csak elmondani, hogy legutóbb már röviden, amikor itt jártam, utaltam az aprócska félreértésről az koncesziók témájában, mert a bizottsági javaslat ebben a témában főleg reformot akar, egy új módszert, annak érdekében, hogy rendezni lehessen, és hogy ne a bizottság, hanem a tagállamok rendezzék új módon a halászathoz való hozzáférést. És ezért volt az, hogy mi bizottság egy olyan módszert javasoltunk, amely közös vagy saját kezelésbe helyezi a halászati kapacitásokat. Ez olyan módszer, amely könnyebben elérhető, és az adófizetők pénze nélkül jobb egyensúlyt teremt a rendelkezésre álló források között és a halászati kapacitások között. Mind a mellett. Miért zárjuk ki a megállapodásokat? Hát az egy dolog, ez nagyon fontos, évente vagy több évre vonatkozóan születnek, vannak olyan halászati lehetőségeket, amelyeket megtárgyalnak mondjuk a harmadik állam és az EU között, van ennek oka, hogy kizárjuk őket. Kizárjuk a tagállamokat a kötelezettség köréből, hogy figyelembe vegyék az ilyen jellegű halat. Ami a közösségen kívüli vizeket illeti, általánosságban úgy gondoljuk, és gondoltuk mindig is, hogy nem jó elképzelés, mert ha vesszük a földközi tengert, itt nem csak, hogy túlzott kapacitás áll rendelkezésre, hanem nincsenek exkluzív területek, amelyeket a tagállamok birtokolnának, hanem nemzetközi vizekről van szó, úgyhogy a kérdés egészen másképp vetődik fel. A második érvem, és aztán utána a kollégámnak adom át a szót az, hogy még az északi tengerben is több aktív halász van, bizonyos szervezetek keretén belül, de közösségi vizeken is. Úgyhogy disztingválni kell a dolgok között. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Elnök asszony, egy pillanat. Ayszoris úrnak adnám meg a szót először. Kicsit későn jelentkezett, de azért megadom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. A koordinátor is ö, hangsúlyozta, hogy Levin asszony munkája milyen minőségi munka, én is ezt el szeretném mondani. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az illegális halászat ellen is fog kell venni a harcot. Aztán egy érdekesnek bizonyuló elképzelés az lehetne még, hogy vannak ezek a halászati egyezmények. illetve az alapok cseréje a halászathoz való hozzáférés szempontjából. De újfajta megállapodásokra van szükség a halászat terén az EU országok szomszédos országaival. Olyan megállapodásokra, amelyek pénzügyi forrásokat és támogatást nyújtanak, ha a közös szabályokat tiszteletbe tartják, például a földközi tengeren. Nem mindig kell biztosítanunk a halászathoz való hozzáférést. Majd lesznek további generációs megállapodások, amelyek jobb szabályokat tartalmaznak és ezekre érvény, ezek érvényre juttatását legalábbis a szomszédos országokkal, mint a földközi tengeri országokkal, illetve az EU egyéb határain található országokkal. A halászati bizottság is elég részletesen tárgyalta ezeket az elképzeléseket. Úgy gondolom, hogy talán nekünk is meg kellene vizsgálnunk ezt a lehetőséget jelentésünkben. Köszönöm szépen, akkor most a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Főigazgatóságunk nevében engedjenek meg néhány megjegyzést a halászati partnerség nevében, témájában. Köszönet Lövin asszonynak a munkáját, és nagy örömmel konstatálom, hogy nagy a konvergencia azon elképzelések és a bizottsági elképzelései között, amelyeket Lövin asszony is mondott. Nyilván a lehető fenntarthatóbb halászatról van szó, illetve a hozzáférhetés és az ágazati kérdések szétválasztásáról, a reform keretén belül az átláthatóságról, a halászatról, illetve az értékelésről is, mert készek vagyunk objektívan, független módon elvégezni ezeket az értékeléseket, és ugyanakkor átláthatóan is. Azt hiszem az egyik fő kérdés az, hogy tudjuk, hogy ki az, aki megfogalmazta az elképzeléseket, és hogyan? A bizottság egy nyilatkozatot is készített, és egy alaprendeletet is, amit talán a tanács és az Európai Parlament is elfogad. Abból indulunk ki, hogy vannak politikai részei ennek, és vannak rendeleti, szabályozói részei. Úgyhogy ami nagyon fontos, hogy hogyan is ö, legyen egy olyan dokumentum, ö, amely nem ismétel meg ugyanolyan elképzeléseket. Például a halászati megalapodások és a fejlesztési politika közötti összeegyeztethetőség. Nekünk ez rendkívül fontos. A szerződésben is van egy cikk, amely a koordinációról szól a fejlesztési politikával. De most az alaprendeletbe külön kellene ezzel foglalkozni? Ez is kérdés. Aztán, ami az emberi jogokat illeti, tudják önök is, hogy mostantól kezdve minden egyes halászati megállapodásnak tartalmaznia kell ezt az aspektust, ezt le is írtuk a közleményben, és a tanácsi konklúziókban is tavaly márciusban jóváhagyásra került. Tehát legyen egy cikk, ami kötelező jellegű ebben az alaprendeletben, tudván, hogy most itt halászatról van szó, nem fejlesztésről, vagy nemzetközi kapcsolatokról. Úgyhogy felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan és hol foglalkozzunk bizonyos területekkel. Aztán egy-két megjegyzés konkrétabban a módosító indítványokról. Azt gondolom, hogy a legkínosabb a 11-es, ami minket illet, a hosszú távú célokról, hogy most hirtelen kedvezményezettek fizessenek. Ha ez így van, akkor a halászati megállapodásokkal mi a helyzet, ha nem a flotta fizeti, ugye ott van még a vezetés kérdése, stb. De akkor most hol vagyunk a halászati politika külső aspektusát illetően? Itt már a fejlesztésről van szó. Nyilván változik majd ezeknek a megállapodásoknak a természete, és a kihatása is. Mert ezen harmadik országoknak a közösségi költségvetés keretén belül garantált jövedelmet kell biztosítanunk a harmadik országoknak. A hajótulajdonosok pedig egy csomó mindent kell, hogy fizessenek, ezek a halászati stratégiától függenek, nincs semmiféle stabilitás, nincs semmiféle garancia a jövedelmek szintjén ha az Európai Bizottság nem áll emögött. Aztán úgy gondolom, hogy a harmadik országokat arra is ösztönzik, hogy ilyen megállapodásokat aláírjanak, velünk, és aztán ők maguk irányítsák a halászatot. Hát ez végül is a mézes madzag pénzügyi változata, gyakorlatilag olyan megállapodások tárgyalását ösztönzi, amelyeket hát azért el kell ismernünk, azzal a célral rendelkeznek, hogy a forrásokat jobban kezeljük. Legalábbis a javaslatunk erre vonatkozott a nemzetközi vizeken és a harmadik országok vizein. Még végezetül egy dolgot engedjenek meg. A külső ö, flotta más és más. Hogyha mondjuk két hajóból áll, ö, csak egy flotta, van egy olyan is, amely például Marokkóban halászik kis hajókkal, csak kis mennyiségű halat halásznak ki. E, nyilván a rentabilitásuk, a profitjuk nem igazán jelentős. Aztán van még egy másik dolog is, ami zavar egy kicsit ebben a javaslatban, és szeretném, hogy a parlament kicsit rugalmasabbnak bizonyulna ezen a téren. Ez a kizáró, kizárólagossági klauza a nyolcas módosítóban, a második bekezdésben, melynek a célja az, hogy minden európai halászhajót ugyanúgy kezeljenek, és megfelelően kezeljenek. De hát van egy halászati megállapodás, egy jegyzőkönyv, például Gabonnal kapcsolatban nincsen ilyen jellegű aktív, aktív jegyzőkönyvünk, és van egy külön kizárólagossági megállapodás. De nem tudják gyorsan és hatékonyan létrehozni ezt a megállapodást. Úgyhogy ez megint egy olyan hely, ami kicsit zavaró mindenki számára. Úgyhogy bizonyos rugalmasságra lenne szükség itt is. Na most, ami a lobogóváltást illeti, tökéletesen egyetértek, ezt már mi is egyértelműen megfogalmaztuk az bizottsági nyilatkozatban, ezt el kell kerülni mindenféleképpen, hogy a hajók lobogót váltsanak, attól függően, hogy az egyes megállapodások keretén belül mit fogtak ki. De úgy tűnik, hogy teljesen jogos a megjegyzés. Ha minden hajónak tiltjuk, a módosító értelmében. Akkor csak további korlátokat emelünk. Azt szeretnénk csak korlátozni, hogy lobogót váltsanak ezek a hajók, azért, mert az nekik úgy jobb, és aztán utána visszatérjenek az EU-ba az EU-s lobogóhoz. Tehát ezt kellene valahogy elkerülni, és hát meg kellene nézni talán, hogy a, mi a helyzet a 24 hónappal, mint előfeltétellel, ezt újra kellene talán fogalmazni. Végezetül, ha megengedik, ami az értékeléseket illeti, ahogy említettem, teljes mértékben készek vagyunk az átláthatóság képviseletére, a szükséges értékelések vonatkozásában, ez nyilván szerintem is elengedhetetlen szükséges előfeltétel, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy az alapokat, hogyan, a pénzügyi alapokat hogyan használják fel az ilyen megalapodás keretén belül az egyes ágazatok. Azért arra emlékeztetnék, és emlékeztetnék, hogy ami az auditálást, értékelést, jelentéskészítést illeti. Ha ezt minden egyes megállapodás keretén belül tesszük, ahogyan önök ezt szeretnék, mondjuk éves szinten, higgyék el, hogy másra nem marad időnk, mint jelentés és auditálás írásra. Tehát globálisabb megközelítésre van szükség, elégedjünk meg ex ante ex post értékeléssel, hogy kerüljük el azt, hogy állandóan auditálnunk kelljen és jelentést írnunk. Ráadásul, és ezzel be is fejezném hozzászólásomat, ami a pénzügyi jellegű auditálást illeti, végül is korlátozottak a lehetőségeink. A számvevőszéket nem lehet gyakorlatilag arra kérni, hogy egy szuverén állammal, egy harmadik országgal szemben fellépjen hiszen nem kérhetjük arra, hogy beszámoljon arról, hogy hogyan küldött el a pénzét tehát gyakorlatilag nem lehet pénzügyi auditálást végezni olyan kormányok, olyan országok keretén belül, amelyek nem Európai Uniósak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Blödin asszony, szeretne szólni? Thank you, Chair. And, and... Igen, köszönöm az elnök asszony, és köszönöm a kollégák támogatását is, nagyra értékelem. Szeretnék néhány felvetett kérdésre válaszolni. Igen, Meissner asszony igaza van, ami a címet illeti, még erre meg kell, majd meg kell ezt néznünk, ami pedig a közös halászati engedélyezéseket illeti. A bizottság is kitért erre. Köszönöm Cortez úrnak a támogatását is, és Pongász úr módosításait is örömmel várom. Ami az IUU-t illeti knüt, azt hiszem, hogy ezt a felügyeleti rendelet kezeli, úgyhogy nem hiszem, hogy ez itt a megfelelő helye, hogy erről beszéljünk. Ami pedig a halászati többlet nélküli partneri megállapodásokat illeti, hát ez jó ötletnek tűnik. Az elválasztás az, ami az első lépés e felé. De itt újabb dimenziókat nyitunk meg, és a, arra vonatkozóan, hogy az EU külső politikája mi kellene, hogy legyen, és hogy esetleg akkor megalapodás nélkül is hozzáférhetővé kellene ezt tenni, de hát itt most egészen új horizonokat nyitunk meg, hogyha ezen az úton elindulunk. De még folytatjuk erről a vitát. Bizottság felé. Kicsit zavarban vagyok. Lampemájer úr azt mondta, hogy a, ami a TFC-t illeti, hogy ez egy belső dolog, az átruházható koncesziókat, hogy ez egy belső dolog, de én úgy értem, hogy hogyha egy adott hajó egy tagállam lobogója alatt van, és a tagállamokat kötelezzük, hogy az átruházható koncesziót minden 12 méternél nagyobb hajóra alkalmazzák, akkor attól függetlenül is, hogy EU vizeken kívül vannak ezek a hajók, a hajókra vonatkoznia kell ennek. Hát nem tudom, hogy akkor ez a szándéka a bizottságnak, hogy akkor az összes a megállapodáson kívüli hajóra ez vonatkozzon, akkor, hogyha ez, önöknek ez a szándéka, akkor mi ezt ellenezzük. Mi úgy gondoljuk, hogy az átruházható halászati koncesziókat globálisan nem szabad bevezetni, mert ez mindenképpen negatív hatással lenne a fejlődő országokra, hiszen a hal, átruházható halászati koncesziók mindig történelmi fogásokra alapulnak, és azon országok, ahol már ilyen koncesziók a világon léteznek, az ők magasabb szintű erőfölényük, gazdasági erőfölényük miatt. Hát, hogyha az átruházható halászati koncesziókat ma globálisan bevezetnénk, akkor a fejlődő országok rendkívül rossz helyzetben lennének a következő években a saját halászatuk fejlesztése szempontjából, hogyha ők szeretnének ilyen koncesziókhoz hozzájutni, tehát ezt mi egyértelműen ellenezzük. a bizottság többi megjegyzésével kapcsolatban. Kicsit meglepődtem, ha őszinte akarok lenni, a bizottság megjegyzése miatt. Hogyha a halászati ipar a saját részét fizetni. Én nem értem, hogy ezzel hogy lehetne az EU lehetőségeit csökkenteni abban, hogy igazi, fenntartható halászati keretet teremtsenek az EU szereplőinek, akik az EU-n kívül tevékenykednek. Én nem látok ennek semmilyen okát. Azt gondolom, hogy az EU-nak az kellene, hogy célja legyen, hogy keretet adjon az összes magánszervezetnek, amelyek az EU vizein kívül vannak jelen, hogy ők is vegyék figyelembe az emberi jogokat, és tartsák tiszteletben az élelmiszerhez való jogot, és a halálományi többletszinteket, és nem szabad, hogy túlhalászás legyen. Egyenlő esélyeket akarunk adni nagyon sok fejlődő országokban, nagyon sok fejlődő országban ö, panaszkodnak, mert az EU a halászati szerveket, szereplőket nem támogatja, hozzáférési megállapodásokat írnak alá, elnézést támogatja az EU a halászatukat, és megfelelő biztonságos keretet ad a gazdasági szereplőinek, és ők ezt szeretnék. És nem hiszem, hogy a halászati megállapodáson kívül mennének, hogyha egy kicsit többet kellene ezért fizetniük a kedvezményezetteknek. A hosszú távú regionális tanácsadó bizottság, az LD-REC kiadott egy közleményt arról, hogy egyetértenek abban, hogy a kedvezményezetteknek megfelelő részt kell fizetnie a hozzáférésért. Ebben már ők beleegyeztek, úgyhogy nem hiszem, hogy ez nagyon vitatható kérdés lenne a kedvezményezettek részéről. Én legalábbis nem látom ennek az okát, hogy ezzel hogyan lehetne az EU lehetőségeit csökkenteni a fenntartható halászati küzdelemben a harmadik országokban. Ami pedig az úgynevezett flag hopping módosítót illeti, a lobogó csereberére vonatkozóan, hát e, ilyen és olyan módon is e, kigazításokra van lehetőség, de ahogy azt Messner, Messner asszony is mondta, én nem hiszem, hogy új EU hajókat be kellene engedni ezen megállapodásokba. Hogyha ez egyfajta akadály lenne az új hajók bejövetelére, én szerintem a, a, a gazdasági szereplők tudják, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert akkor az adott hajót küldik el az adott megalapodás keretein belül. De hogyha ez probléma, akkor ezen esetleg tudunk módosítani. ami az emberi jogok záradékot és a fejlesztési politikák koherenciáit illeti. Nem hiszem, hogy elég önmagában, hogy az EU vagy az összes EU tagállam egy szép napon valamikor elfogadta, hogy az emberi jogokat betartja, vagy hogy a fejlesztési szakpolitikákat koherensé akarja tartani. Én szerintem nem kerül sokba az, hogy ezt az alaprendeletbe is bevegyük. Szerintem a tagállamok is ebbe beleegyeznek, és nem hiszem, hogy a parlament ellenezni, vagy nem lenne jó, hogyha ezt a parlament ellenezni, mert ez egy hasznos elv, és ezt nagyon jó, hogyha minél többször megismételjük. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Elnök asszony, köszönöm. Emlékeztetnék rá, hogy a módosítók beadásának a határidője május 8-a 12 óra dél. Akkor most pedig megtartjuk az eszmecserét eh, Gabi Zimmer véleménytervezetéről, melynek témája a 15-28-as tanácsi rendelet első mellékletének eh, módosítása. A külkereskedelemmel kapcsolatban. Zimmer asszonynak megadom a szót előadóként. Vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 1528 per 2007 per EK rendelet módosítása esetében ugye egy bizottsági javaslatot kaptunk, ami nagyon is problematikusnak tűnik számunkra, éppen ezért úgy gondolom, hogy itt a fejlesztési bizottságban és különösen a bizottságban, illetve a bizottsági kidolgozók esetében meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy konvergenciát érjünk el ez nem sikerülhet, amíg ragaszkodnak ennek a rendeletnek a módosításához. A Fejlesztési Bizottság beli számtalan képviselő, akik akár az elmúlt parlamenti időszakban itt dolgoztak, problematik látják ezt a módosítást, és jól tudnak még emlékezni arra, hogy milyen viták voltak 2007-ben, amikor a bizottság részéről nagyon nagy nyomás érkezett, az AKC országokkal tárgyaló delegációra, hogy az év végéig, 2007 végéig megfelelő határidőt szabjanak. Aztán abban maradtak, hogy köztes megállapodást kötnek annak érdekében, hogy ezeknek az országoknak továbbra is átmeneti piaci hozzáférést biztosítsanak. Ugyanakkor a bizottság jelezte már akkor, hogy ezek a köztes megállapodások többé-kevésbé ugye a kereskedelmi szempontokra összpontosítottak, más részről pedig a tárgyalások során ezekkel a fejlesztési megállapodásokkal kapcsolatban javítlásokat, előrelépést kell elérni. Teljesen nyilvánvaló, hogyha abból indulunk ki, hogy a kereskedelmi egyezményekkel kapcsolatos tárgyalások nagyon hosszadalmasak és összetett folyamatok, mert hogy az érintett országok számára ugye egzisztenciális jelentőségűek azok, éppen ezért ezek a tárgyalások ugye folyamatosan kivannak tolva, éppen ezért a Fejlesztési Bizottság szemszögéből, és én ezt szeretném javasolni, nem szabad, hogy elfogadjuk, hogy azok az országok, amelyek még nem kötöttek egyezményt, vagy pedig amelyek ugye ratifikálták az egyezményt, de azt még 2013 végig nem kezdik el a gyakorlatba átültetni, vagy pedig nem ratifikálták, még, és sejthető, hogy nem is fogják ratifikálni. Nos, e, ezeknek az országoknak ne adjuk meg a piachoz való hozzáférést. Nagyon problematikusnak tartom ezt, és ez nem felel meg annak, amit itt a Fejlesztési Szakbizottságban, ami saját álláspontunként kidolgoztunk, amikor arról volt szó, hogy ugye koherens fejlesztési politikát akarunk kialakítani, az Európai Unió részéről, amely hozzájárul ahhoz, hogy ezekben az országokban segítse a fejlesztést, és az Európai Uniónak az ilyen irányú törekvését ne veszélyeztesse. A bizottság ugye folyamatosan azt javasolta, hogy itt végső soron nem egzisztenciális jellegű problémákról van szó, és az AKC országok amúgy is más kezdeményezések hatája alá esnek, aztán vannak más országok, a közepes jövedelmű országok, az ő esetükben pedig a általános preferencia rendszer úgyis érvényben marad. Szeretném felhívni a figyelmet arra, amit már elmondtam itt a bizottságban korábban is, hogy jelenleg az általános preferencia rendszer reformjáról tárgyalunk, és néhány nagyon érzékeny export termék érkezik ezekből a közepes jövetelmi országokban, amelyeket nem terjed ki ez az általános preferenciára, például a koka export, a marhahús, aztán a vágott virág vagy a zöldségek exportja. Éppen ezért azt javasolom, hogy a véleményünkben, amit ugye az illetékes kereskedelmi bizottságnak terjesztünk be, amely ugye a jelentést elfogadja, tehát ebben a véleménytervezetben azt javasoljuk, vagy azt követeljük, hogy mi az Európai Parlament a rendelet módosításához ne járuljon hozzá, utasítsa azt el. Nem tartom legitimnek, hogy a fejlődő országokat ilyen nyomás alá helyezzük, ugyanis gyakorlatilag itt az AKC minisztertanács 2011. decemberében utalt arra egy állásfoglalásban, hogy ezzel torzul a tárgyalásoknak a menete, és e, nem egyenrangú felek tárgyalására fog sor kerülni, hanem itt őket ugye nyomás alá helyezzük, amivel nem igazán tudnak szem, fellépni, amivel szemben nem tudnak fellépni, és nagyon is megnehezíti ez a helyzetüket. Arra is utaltam, és azt én szemszögöm, szemszögömből ez egy nagyon fontos pont, hogy a fejlesztési bizottságként a rendelet ilyen irányú módosítását nem engedhetjük meg, hiszen a regionális együttműködés területén az egyes AKC országok között nagyon is súlyos következményekkel fog ez járni, hiszen hogyha egy ország aláír, egy másik ország nem ír alá, a harmadik pedig még fontolóra veszi, vagy habozik, hogy aláírja-e, akkor ennek nyilván az országok közötti szolidaritásra, regionális együttműködésre is hatása lesz, és ezek között az AKC országok közötti együttműködés sérülni fog, és ez pontosan az ellentéte annak, amit korábban mi Európai Parlamentként követeltünk, éppen ezért azt kérem, hogy ezekkel a pontokkal mindenki foglalkozzon, vegye azokat figyelembe, és jó lenne, hogyha a Fejlesztési Bizottság eh, eh, megkérné az illetékes szakbizottságot, hogy a bizottságnak javaslatát utasítsa el. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Mel. Köszönöm szépen. Hall asszonynak adom meg a szót. Thank you. And, uh, thank you to Mrs. for... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Cimer asszonynak is ez a, ezt az igen átfogó uh, áttekintést a jelentés problémáiról. Sok kérdésem van, remélem, hogy a bizottság tud ebben segíteni nekem erre vonatkozóan. Először is uh, a bizottság meg tudja erősíteni azt, hogy uh, a felső és közepes bevételű országok kilépnének a GSP-ből? Tudom, hogy trilógus tárgyalások folynak erről jelenleg, de úgy hallottam, hogy ez a legvalószínűbb kimenetele ezeknek. Ebben az esetben eléggé zavaros helyzetbe kerülnénk, mert hogyha nem tudjuk pontosan, hogy mit fog történni a felső és közepes bevetelő országokkal, akkor mi döntünk olyasmiről, amelyek kapcsolatban nem tudjuk, hogy aztán az országok mit kapnak majd, hogyha nem vonatkozik már majd rájuk a piaci hozzáférés szabályozás. Van egy konkrét aggályom a namibiai és bocvánai helyzettel kapcsolatban, hiszen valószínű, hogy rájuk is ez a kategória fog vonatkozni, ez a felső közepes bevételű A a GSP-n belül. Van egy, egy nagyon jó példája annak, hogy néha ö, amit megpróbálunk megtenni, ö, az éppen, hogy nem azt bátorítja, amit szeretnénk, hanem éppen, hogy a regionális kooperáció számára problémás lesz. Botswana és Namibia egyfajta vámunióban van Dél-Afrikával körülbelül száz éve, és a fő, ez a fő oka annak, hogy nem akarnak az EPA-ba belépni, mivel a Dél-Afrika, Dél-Afrika ezt nem teszi, hogyha ők egy ilyen EPA-ba belépnének más dél-afrikai országokkal, akkor most először nem lennének szabadkereskedelmi viszonyban Dél-Afrikával, amely országgal rendkívül szoros kereskedelmi kapcsolatai van, kapcsolataik vannak. És ez ö, mindenképpen ö, problémás helyzet. Szeretném a hogyha a bizottság elmondaná, hogy milyen jövőt látnak ezen országok számára. Dél-Afrika, hogy is hívjuk ezt, kereskedelme, kereskedelmi és kooperációs megállapodása van az EU-val, és esetlegesen szabadkereskedelmi megállapodást is majd aláírhat a jövőben. De hát Namibia és Botswana nincs ezen kereskedelmi és együttműködési megállapodásban, és ezért a szabadkereskedelmi megállapodásba sem tudnak majd belépni, és ezért semmilyen megoldás nem körvonalazódik számukra. A bizottság szempontjából én értem, hogy számukra aggályos, hogyha nincsen határidő, akkor valamikor a VTO-val ellenkező helyzetben találják magukat. És én azt is értem, hogy azon országok, amelyek nehezen, de úgy döntöttek, hogy egy ilyen epát aláírnak, bizonyos karibi országok ezt megtették, és bizony áldozatokat hoztak azért, hogy ezt aláírhassák, most pedig a végrehajtás bizonyos ország ö, szakaszaiban afrikai országok miatt ők ö, hátrányos helyzetbe kerülnek. Úgyhogy nem tudom, hogy megoldás az, hogyha a jelenlegi tárgyalásokat egyezetben elutasítjuk, de a mostani javaslat azért messze nem kielégítő. Egyfajta kompromisszum megoldás lehetne, hogyha azt mondanánk, hogy azt szeretnénk, hogyha a piaci hozzáférésre vonatkozó rendelet határidőt 2016-ig kitolnánk. Azt hiszem, hogy az INTA bizonyos tagjai is, néhány tagja is ezt a javaslatot támogatnák. Köszönöm. Köszönöm. A bizottságnak adom meg a szót. Val úr. Thank you very much. Um, And thank you. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólók véleményét. Ezen kis könyvvel a Kotonú egyezménnyel kapcsolatban, kapcsolatban, amit 2000-ben, 12 évvel ezelőtt írtunk alá, ezen ö, egyezmény az, ami az Ákácsi országokkal ezt a közös projektet ö, útjára indította a kereskedelmi és gazdasági együttműködési partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban. A fő cél sohasem az volt, hogy csak WTO kompatibilisek legyünk, mindig az volt a fő cél, hogy ezek fejlesztési kereskedelmi partnerségek legyenek, hiszen a korábbi kereskedelmi rendszer azt mutatta, hogy a azon országok számára volt ez éppen negatív hatással, amelyen országok céljára létrehozták. Tehát valóban két megközelítés lehetséges. Mi az egyik az, hogy addig tárgyalunk, amíg kell, ami nem igazán észszerű, különösen a tárgyalások első öt évében, vagy az első tíz évében, hogyha akarjuk. De most tíz évvel a tárgyalások felvétele után a helyzet az, hogy mi úgy döntünk, hogy nem ezt tesszük. A katonóval kapcsolatban azt mondtuk, hogy egy átmeneti időszakot vezetünk be 2007-ig, és ezen időszakban fogjuk a megállapodásokat tárgyalni. Elértünk bizonyos eredményeket, de biztos, hogy még 2008. január 1-én ezek nem voltak készek arra, hogy végrehajtásra kerüljenek. És éppen ezért a bizottság jó szándékúan bevezette ezen átmeneti ö, rendszert, ami a piaci hozzáférés rendszere. És ez egyfajta híd ö, ként ö, került kialakítása a korábbi és az új ö, gazdasági partnerségi megállapodások között. Most négy évvel később ö, a 36-ból 18-an átlépték ezt a hidat, de a további 18 országnak nem sikerült megfelelően előrelépnie, ettől függetlenül még ugyanolyan előnyökhez jutnak, mint azon 18, amely megfelelt ezeknek, tehát teljes szabad hozzáférést kapnak az EU piacaihoz. És ez a mi szempontunkból ö, nem fenntartható, és jogilag sem ö, igazságos, ez igencsak igazságtalan az AKC országon belül is, és más fejlődő országokhoz képest is, akiknek az a célja, hogy jobb vagy akár szabad hozzáférést kapjanak a piacainkhoz, és hát úgy tűnik, hogy vannak potyautasok, az ő potyautasok, az ő szempontjukból ez így tűnhet. A véleménytervezet kiemeli, hogy milyen fontos a fejlesztési beruházás, a fejlesztési célkitűzések és a kereskedők és a beruházók is megfelelő jogbiztonságot igényelnek, és a mostani keret ezt nem tudja biztosítani. És amennyiben egy ennél stabilabb rendszert tudunk bevezetni, igazságosabbat is, és átfogóbbat a fejlesztési politika szempontjából, akkor ez mindenképpen jobb helyzethez vezet, és továbbra is nekünk ez a célunk. Ezért van az, hogy nem azt javasoljuk, hogy ezt a módosítást az aláírás napjától be is vezessék, hanem 2014-ig időt hagyunk magunknak erre. Hat évvel azután, hogy a rendelet hatályba lépett. A hatás mindenképpen kezelhető, hiszen az érintett ország nak kell döntenie. Úgy gondoljuk, hogy nem e, légből katott azt kérni tőlük, hogy e, egyértelműen állást foglaljanak a megállapodásokról, amelyekről 2008-ban tárgyaltunk, vagy a 2008 óta folyó tárgyalásokról. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Még hozzá szeretne szólni, hallaszolni? A bizottság válaszolna esetleg a kérdésemre Botswana, Namíbia vonatkozásában? Köszönöm szépen. Rapidement, merci. Röviden kérem. Elnézést kérek már is. Megerősíthetem, hogy a GSP reform javaslat értelmében az olyan országok, amelyek három éven keresztül ilyen helyzetbe kerülnek, nem lehetnek kedvezményezettjei a GSP-nek. Két országot említett, amelyek ilyen helyzetbe kerülhetnek. Azt hiszem a 36-ból csak ez a kettő ilyen. Amit nehezen tudok elfogadni, az az a tény, hogy az EU a regionális integrációt akadályozza, hiszen szabad eh, kereskedelmi egyezménye van 99 óta Dél-Afrikának, függetlenül attól, hogy vámunió volt. És hogyha ezek az országok az ipáról tárgyalni kívánnak az EU-val, és alá is írják, olyan helyzet ez, amire nem alapulhat egy legnagyobb kedvezményelve hosszú távon. A kérdés az, hogy legitime ez az egyezmény. Dél-Afrika kedvezőbb helyzetben van, ahogy ön is említette, mert nem a tárgyalásoktól függ az, hogy milyen helyzetbe kerül. Talán ez volna a konkrét kérdésre a válaszom. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Zimmer asszonynak adom vissza a szót, az összegzés jogám. Ja, ti Fragen. Nos, a kollégák által feltett kérdések nyilván világossá teszik, hogy nagyon összetett joganyagról van szó, és hogy itt egzisztenciális, alapvető jelentőségű kérdésekről van szó, amelyek a tárgyalások érintenek, és ennek ugye az a következménye, hogy ez fenyegetést jelent az adott országok, érintett országok számára, hogy elvesztik a piachoz való hozzáférésüket, hogyha változik a rendelet. Számomra ezen túlmenően vannak teljesen más további kérdések is, amelyek erről most itt nem esett sajnos szó, de amelyeket mindenképpen a vitában figyelembe kell venni. Például az Európai Unió miért lép fel olyan követelésekkel a tárgyalások során, amelyek nagyon is túlmutatnak a VTO szabályok betartásán. Tehát azt követelik, hogy 80 a csökkentsék a vámtarifákat az érintett országok, és vannak olyan vámtarifák, amelyeket ugyan megtarthatnak, de ezeket be kell fagyasztani, és ez nagyon is eh, rombolja az érintett országoknak a rugalmasságát. Eh, sok esetben már képtelenek lesznek önállóan cselekedni, és az is nem teljesen világos számára, mint például egy olyan ország, hogy Haiti, amely rendkívüli károkat szenvedett el a földrengés következtében, hogy egy ilyen ország miért kell, hogy kikerüljön az első számú függelékből. Ez egyszerűen érthetetlen számomra. Hogyan merülhet föl bárkiben, hogy ilyen országgal szemben ugyanazokat a mércéket alkalmazni, mint más országokkal szemben? Hogyha az a fontos, hogy a fejlesztési gondolatot támogassuk, és támogassuk ezeknek az országnak a további fejlődését, akkor jó lenne, hogyha egyenra, és azt szeretnénk, hogy egyenrangú félként kerüljenek aztán az európai piacra, akkor mindenképpen egyértelműen figyelembe kell venni az ő egyéni helyzetüket. Aztán elhangzott az is, hogy bizonyos országok eh, potyautasként lépnek fel a rendszerben. Úgy gondolom, itt nagyon-nagyon sok országról van szó, és nem lehet azt mondani, hogy eh, most itt kitűzünk egy konkrét dátumot, mondjuk 2013 végét, és utána ezek az országok kikerülnek a rendszerből. Ez gyakorlatilag nem lenne más, mint a zsarolásnak egy formája. A nehézségek mellett, amikkel küzdenek, ezeknek az országoknak még a nyakába öntünk egy sor egyéb problémát, és azt mondjuk, hogy nem kezeljük őket egyenrangú tárgyalófelekként. E, a kolléganőm pedig kérdezte Namibiával és Bocvánával kapcsolatban e, a dolgokat. Hát más e, afrikai régiókat is említhetnénk, vannak olyan példák, és vannak modellszámítások, amelyek azt mutatják meg, hogyha a kelet-afrikai régióban Kenya egyedül fog hozzájárulni a gazdasági partnerségi nyilat, ö, egyezményhez, más országok ugyanakkor nem járulnak hozzá. Nos, mi lesz a helyzet? Mindenki járuljon hozzá, ne járuljon hozzá senki, mi lesz ennek a hatása nyilvánvalóan az érintett országok számára katasztrofális következményekkel jár ez, úgyhogy eh, úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem lett figyelembe véve, és ezt nem is engedhetjük meg. Én fenntartom az álláspontomat, az álláspontomat eh, a bizottságnak az érintett rendet módosítására vonatkozó eh, javaslatát 2014 es céldátumon nem tartom megfelelőnek és alkalmasnak arra a szempontból, arra, hogy segítsen ezeknek az országoknak a fejlesztésében, és segítsen a WTO szabályoknak a érvényesítését elérni ezekben az országokban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy szakbizottságként a kereskedelmi bizottságnak azt kellene javasolnunk, illetve azt kellene kérnünk tőle, hogy ne járuljon hozzá ez a módosításhoz. Merci, Madame Köszönöm, Zimmer asszony. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy a véleménye, amire igennel vagy nemmel kell reagálni a megalapodásra, a következő ülésünkön május 14-én kerül szavazás elé. Utolsó napi rendi pontunk a mai napon a száhelővezet humanitárius válságáról szól. Már az ülés előtt elején az ECO képviseletében itt volt közünkben az érintett és Kori úr, aki a brüsszeli iroda képviselője, és mindketten véleményezték ennek a válságnak az eredetét a hosszú távú megoldásokkal. Én magam, mint jelentéskészítője ennek a szakbizottságnak felhívom a figyelmet, hogy fontos a humanitárius segély. Ezen minőségemben csátba utaztam egy hónappal ezelőtt a Száheli övezetbe. Köszönt az Ekónak és Anjamenának a kiváló szervezésért. A Száhel országai krónikusan szenvednek élelmiszerhiányban most már tíz éve. A legaggasztóbb a jelenlegi válság hasonlatossága 2010-eshez. 2011-ben nagy volt a szárazság, felmentek az árak, a, szegény, a szegénység, a demográfiai helyzet, a konfliktusok, a rossz irányítás magyarázza ezeket a válságokat úgyhogy sürgősségi intézkedésre van szükség. A Sahelben az öt ország közül a, legérint, a legérintettebbek közül például Csád is a sürgős segítséget vár a nemzetközi világtól. Fel kell lépni minél előbb. Voltak olyan európai országok, akik már is adakoztak, hiszen a válság egyre mélyül, a nemzetközi közösség mobilizálására. Az európai közvélemény figyelmének felhívása még nem elegendő, úgyhogy nagyon gyorsan kell lépni. 14,5 millió azoknak a száma, akiket ez az élelmiszerválság sújt. A Száhel térségben több mint egy millió gyermek valószínűleg meghal, hogyha a humanitárius segély sürgősen nem válik intenzívebbé. Az alultápláltságtól a gyerekek persze legyöngülnek, és a halálos betegségek ellen nincs védekezés a szervezetükben. Ezen kívül megváltoztathatatlan következményekkel is jár. A válságos idők egyre gyakrabban jelentkeznek a száhelben, úgyhogy ennél is sürgősebb, hogy a fejlesztési politikák keretén belül foglalkozunk ezzel. Tavaly Málival, vagyis a múlt héten Málival kapcsolatban szavaztunk, és ott is egyre rosszabb a helyzet. A tuaregek állandóan felázadnak, és a szélsőséges mozgalmak egyre inkább előtérbe kerülnek, a terrorista fenyegetés egyre inkább felmerül, és a kábítószerkereskedelem is egyre súlyosabb. Ezért az élelmiszerválság is egyre nagyobb, és a Szahel térségében egyre inkább ezt az országot érinti az éhínség is. Egyre súlyosabb a válság, ez átterjedhet a szomszédos országokra is, és nem férnek hozzá az emberek a segélyekhez sem. Több száz ezer embernek el kellett hagynia az, a hazáját, 36 ezeren Mauritániába, Burkina Faso-ba, Nigérbe, tehát a szomszédos országokba menekültek. További 9 millió országra van szükség ezen emberek megsegítésére. Különböző segélyekre gondolt az Európai Unió a Száhel biztonsága és élelmiszerellátása érdekében. Ahogy korábban is említettem, Csádban jártam, Kánem régióban. Csádban nem feledkeztünk el a válságos helyzetről, ugyanakkor a nemzetközi közösség és a médiák nem elegendő módon figyelnek erre az országra, tekintettel arra, hogy milyen szükségletekkel rendelkezik. Nem elegendő a humanitárius segély, egyre nagyobb az alultápláltság, és talán a legnagyobb a szahári övezetben 20%-os. A libiai válság is súlyosbítja a helyzetet több mint 82 ezeren menekültek Csádba. Az ECO a FAO segítségével Líbiába visszatért, például kecskéket osztottak ki Csádban pillanatilag bizonyos mértékű stabilitás tapasztalható, és nem gátolja a humanitárius segítséget. Ez nem igaz a többi száhelővezeti országra, ahol viszont ez így van. Máliban az iszlámista ö, szekták, az Al-Qaida említendőit meg. A csádi hatóságok semmiféle tervet nem dolgoztak ki, és csak korlátozott mértékben lépnek fel, hiszen nincs megfelelő beruházási lehetőségeik, pedig az országban jelentős a kőolajkészlet, és a kínaiak termelik ki a kőolajat a finomító segítségével. Amikor az agrárminiszterrel találkoztam, elmagyarázta a munkacsoportunknak a segélyekre való utalással, hogy mennyire nagy szükség van erre. Mandátumom óta több országban is jártam, ahol a lakosság óriási humanitárius válságban él. Különösen Afrika szarvára, Kenya északi részére gondolok. Amit csátban láttam, kedves kollégák, rendkívül megdöbbentett. 2012-ben az UNICEF szerint 127 ezer 6 és 59 hónapos kor között szenved alultápláltságban, míg pedig komoly alultápláltságban. Ezt a tanulmányt az, a fao is támogatja. Az oázisokban folyó tevékenység az egyetlen, ami gazdasági tevékenységnek minősíthető, és ledöbbentem, hogy a, a FAO milyen kevés szakértővel rendelkezik a téren. Az új élelmiszerválság elkerülése érdekében meg kell erősíteni a lakosság ellenálló képességét, és meg kell erősíteni a kapcsolatokat a sürgős fellépés, a fejlődés között például megfelelő stratégiára, politikai akaratra van szükség a nemzeti kormányok részéről. Az Európai Uniónak meg kell erősítenie a politikai dialógusát Csáddal, ahol végül is vannak ö, tartalékok annak érdekében, hogy ne hajanak éhen az emberek. Köszönöm a figyelmüket. Donc, euh, je vais passer d'abord... Köszönöm szépen. Először Iter Brotur a bizottság nevében 8-10 percre kap Köszönöm, elnök asszony, a szót. Talán nincs is ennyire szükségem, mert amit eddig elmondott, mindenképpen megerősíti mindazt, amit mi maga, magunk is tapasztaltunk Csádban elsősorban. Először is nagyra értékelem, hogy ott járt a helyszínen, és örömmel tapasztaljuk, hogy ön személyesen tapasztalta hogy mind a lakosság, mind a humanitárius szervezetek milyen nehézségekkel küzdenek Csádban. Ahogy ön is említette, Csád nem annyira bizonytalan helyzetben él, mint Máli, vagy Nigéria, vagy más országok a Száhel övezetben, tehát a körülmények nem olyan rosszak. Itt most sajnos a lehető legnagyobb humanitárius válságot éljük át. Mi a bizottságnál 8 milliót céloztunk meg a 15,5 millióból, ami erre került előirányozva. Ez már jelentős, de legalább 7 millió embert nem érint a mi segítségünk. A ma délutáni vita nagyon jókor került meg napirendre, mert további pénzügyi arapokat kérnek a nemzetközi szervezetek, a civil szervezetek, az ENSZ szervezetek. Ezen kívül egy konferenciára is sor kerül majd ebben a témában. Mi a bizottságban februárban próbáltunk ilyet szervezni, konzultációt folytattunk az ENSZ-el, bilaterális adakozókkal, civil szervezetekkel. Ez további segítséget nyújtott az eddigiekhez, de valóban nem elegendő még mindez. Úgyhogy tényleg további erőfeszítésekre van szükség, hogy mobilizáljuk a segítségnyújtókat. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió messze a legnagyobb adakozó, legalábbis jelen pillanatban, a Száhel üvezetben uralkodó szükségletek szempontjából, a nemzetközi közösséget azonban arra kell ö, felszólítanunk, hogy csatlakozzanak hozzánk, mert az ENSZ 750 milliót célzott meg, egyelőre még csak ennek 40%-ánál tartunk. Tavaly már Afrika szarvában levontuk a tanulságokat. Ott a nemzetközi közösséget azzal vádolták, hogy nem igazán időben és nem elégendő mértékben lépett fel. Láttuk, hogy Száhelben mi volt a helyzet novemberben, már mobilizáltuk a pénzügyi alapokat, eddig ott voltunk, de még nem elegendő mértékben. Tudjuk, hogy időben kell. 287 millió eurót 350 millió dollárt mozgósítottunk, és nagyon örömünkre szolgál, hogy amerikai barátainkkal együtt jelentős mértékű további pénzügyi alapokat tudtunk megmozgatni, de nyilván van még tennivaló. Időben kell lépnünk, erre szükség van, de hatékonyan is kell ezt tennünk. Az árak relatív elfogadhatók, az élelmiszer ellátást olyan árakon lehet elérni, amelyeket megengedhetünk magunknak. Ha túl sokáig várunk, és még kevesebb lesz az élelmiszer, még inkább felmennek az árak, és ez azt jelenti, hogy ennek kisebb lesz a hatása a, ennek az összegnek, mert drágában tudjuk csak beszerezni az élelmiszert. Tehát most kell vásárolnunk, hogy a válság által érintettek számára élelmiszert biztosíthassunk, hiszen erről van szó. Az embereknek élelmiszert kell biztosítanunk. És tudjuk, hogy ha csak kisé alultáplált egy gyermek, könnyebb meggyógyítani, mint egy súlyosan alultápláltat. Úgyhogy időben kell fellépnünk, mert akkor ötszörös az értéke annak, amit teszünk, mint hogyha csak későn lépünk. hagyományosan járunk el, úgyhogy részletekben nem kell mennem. Itt elsősorban élelmiszerről van szó. A helyzetet az komplikálja, hogy Máliban, Nigérban és Észak-Nigériában mi a helyzet. Amikor döntöttünk, a helyzet stabilabb volt, mint most attól tartottunk, és ez be is következett Máliban, hogy partnereink eh, részben felhasználják a pénzt eh, az élelmiszer helyett arra, hogy az otthonukból elmenekülteket támogassák Máliból a, a válságos ö, helyzetből. Ez pedig azt jelenti, hogy az egyik válságról a másik válságra tereljük a források felhasználását, és a bizottság ezen okoknál fogva egészített ki 8 millióval előzetes összegeket, hogy segítsünk partnereinknek a helyi munkában, hogy segítsük az otthonukból elmenekülteket. Hát óriási válság alakult ki élelmiszer szempontjából, az embereknek nincs ennivalójuk, egyre drágább minden, és nem férünk hozzá a kedvezményezetekhez, mert a helyzet már nem stabil. Ön is említette a, az ENSZ-nek ez volt a fellépése, ami nem elegendő. Csak rövid távon ö, életeket tudunk megmenteni, de gyakorlatilag a gyökerekhez kell eljutnunk, hogy mi az oka az állandó élelmiszer hiánynak, amely már több mint tíz éve tart együttműködésre van szükség, a kormányokkal is együtt kell működni. Helyesen állapította meg ön is, hogy a csádi kormány nem megfelelően reagál a szükségletekre, aztán más országok is közrejátszottak. Persze vannak pozitívumok is, de tudnunk kell, hogy az új élelmiszerválságokat csak akkor tudjuk elkerülni, hogyha az élelmiszerbiztonság a fejlesztés egyik prioritásává vál válik. Az mezőgazdaság, a vidékfejlesztés tényleg nagyon fontos ebből a szempontból. Átfogó megoldásra van szükség, hogy a rövid, közép és hosszú távú megoldásokat kombináljuk. Nagyon örülök, hogy önnek személyesen alkalma volt ellátogatni Csádba, de beszámolójából úgy értelmeztem, hogy amit eddig tettünk, nagyon jó volt, de nem elegendő, úgyhogy többre van szükség. Köszönöm. Pontosan így van, köszönöm szépen. Most az UNICEF képviseletében Kori úré a szó. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Szeretnék itt most megkongatni egy vészharangot, amit már tavaly is megtettünk a száheli válságról, mert itt gyermekélelmezésről van szó. És ahogy ön is elmondta, több mint egy millió gyermekről van szó. Most egy millió gyermek halálos ítéletét mondjuk ki, akik súlyos alultápláltságban szenvednek. És itt nem csak az élelmiszerről van szó. Olyan gyerekekről van itt szó, akik súlyosan alultápláltak, úgyhogy már szinte haldokolnak. Úgyhogy tényleg halálbüntetésről van itt szó, hogyha nem lépünk föl. Tehát vészharangról van szó, és a Twitteren, a Facebookon keresztül is kénytelenek vagyunk ezt hangsúlyozni, mert a tévében nincs elegendő publicitása ennek. Nem elegendő a halálbüntetés, halálra van szükség, de föl kell lépnünk ez ellen. Az UNICEF nagyon jó partnerére leltünk Szkorban. Most kell szállítanunk, amikor a költséghatékonyságról van szó. Hogyha csak ezt a kis csomagot most szállítjuk, akkor 9-10-szeresét tudjuk megtakarítani a költségvetésnek, ahhoz képest, hogyha később lépünk fel. Ez a költség hatány, hatékonyság. Ami minket illet, nem csak az gyermekek életének megmentéséről van szó, mert tényleg ezt kellene tennünk, hanem arról is, hogy elkerüljük azt, hogy tényleg ezek a gyerekek hogyha most a válságos időkben nem kapnak megfelelő élelmiszert, akkor két éves koruk előtt egyszerűen visszafordíthatatlanul megváltozik az agy fejlődése. Utána már nem tudunk rajta segíteni. Úgyhogy ezért próbáljuk az élelmezést, a táplálást hangsúlyozni, mert tudjuk, hogy rövid távon, hosszú távon szükség van erre, és azt is szeretnénk, hogyha a gyerekek erősebbek lennének, és könnyebben alkalmazkodnának a körülményekhez, hogy tanulni tudjanak. Tudjuk a statisztikákból, hogy aki alultáplált, két-három évre kiesik az iskolából is. Tudjuk, hogy a GDP is két-három százalékos visszaesést jelenthet ebből a szempontból. Úgyhogy olyas valami ez tényleg, ami borzasztóan közel áll a szívünkhöz. Tudjuk, hogy hogy kell ezt tenni. 2010-ben megtanultuk, tudjuk, hogyan kell fellépnünk. Vannak hálózataink, akiket csak aktiválni kell. Úgyhogy a kihívás elnök asszony tényleg nem más, mint az, hogy megfelelő szinten lépjünk fel. Hogy néhány példával éljek. Nigerben, Maliban, 2012-ben 90%-osra készültségünk, ami a munkatársakat illeti. A UNICEF jelen van ezekben az országokban, Csádban, Maliban és Nigérben, hogy koordináljuk azt a bizottságot, amely a kormányjal együttműködik. Alapvetően 20 nemzetközi civil szervezettel, 30 helyével dolgozunk együtt, akiket koordinálunk, hogy gyorsan lépjünk. megvan minden lehetőségünk arra, hogy a súlyosan alultáplált gyerekeket ö, ö, kezeljük. Konkrétan kell felnépnünk, csak fel kell gyorsulnunk. Nem arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy mit kell tenni, mert tudjuk. A lényeg az, hogy a különböző érintettek, ahogy említettem, már vannak olyan tagállamok, akik nagyon gyorsan felléptek. Azt is tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy időben jelezzünk és most már a szemünk előtt zajlik mindez. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghívtak minket. A célunk az, hogy önöket, parlamenti képviselőket is felrázzuk, hogy a többi partnerrel együtt segítsenek ebben a válságban, mert gyermekekről van szó, gyermekek táplálásáról, annak válságáról, egy új generáció válságáról, ezekben az országokban, és főleg Csádban, hiszen őket sújtja leginkább ez a válság. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Monsieur Cori. Köszönöm, Kori úr. Teljesen egyetértek azzal, amit ön most elmondott. Azt gondolom, hogy éppen ellenkezőleg nekünk a médiák felé is fordulnunk kell, hiszen azt gondolom, hogy az emberek nem mérik fel, hogy mekkora humanitárius katasztrófa van jelenleg ebben a térségben, úgyhogy én nagyon gyorsan felveszem önnel a kapcsolatot a következő napokban ezzel kapcsolatban. Először Kortes Lestra úrnak adom meg a szót. Sí, presidenta, poco, poco puedo decir que no haya dicho usted. Yo he viajado con usted. Nos, én csak el se tudok hozzátenni az eddig elhangzottakhoz. Voltam Észak-Kenyában, Afrika szarván. Holnap az illetékes biztossal pedig még fogok cserélni, illetve fogunk cserélni a történésekről és a szükséges intézkedésekről, avagy. dit que c'est le dialogue structuré demain, mais enfin bon, euh, hein. A struktúrált euh, párbeszédről van szó, de majd beszélünk vele. Ann nem fog ennek örülni de az itt vagy a sürgős. Pregunta sobre esa situación. Jó, tehát akkor ezzel a helyzettel kapcsolatban is kérdést fogunk mindenképpen feltenni neki. Most az Európai Unió nagyon is nagy erőfeszítéseket tesz. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdés. A koordinált nemzetközi válaszadásnak az esetében terveznek további konferenciákat, hogy néz ki ezen a válságon túlmenően is az ensz való együttműködésnek a koordinációja. Ugyanis az az érzése az embernek, a, ha megnézzük a médiát, mint hogy nem is létezik ez a válság, nem látjuk, nincsen a szemünk előtt. Hogy néz ki a koordináció, hogyan lehetne az együttműködés koordinációját tovább javítani? néha-néha előkerül ez a kérdés, de hát ez túl fontos ahhoz, legalábbis ennek a szakbizottságnak és a tagjai részére, hogy ilyen sokat hallgassunk róla. Kérem, válaszoljon. Thank you very much for this question. Köszönöm ezt a kérdést, rendkívül um, jogos. Nekünk is aggájaink vannak a koordinációval kapcsolatban. Kezdettől nincs megfelelő koordináció, és uh, mi azt szeretnénk elérni, hogy az ENSZ, a nemzetközi szervek és a donorok között megfelelő legyen a koordináció. Február elején hívtuk össze az EU nevében ezt az ülést, és ezzel azt akarjuk mutatni, hogy a nemzetközi szinten senki más nem tette ezt meg. Az ENSZ-től lenne ez elvárható, az ocsától. Mi vettük a fáradtságot, hogy az OCSÁ-val és a UNDP-vel felvegyük a kapcsolatot, és ezt a koordinációt elindítsuk, hiszen az ENSZ és a humanitárius szervek a nemzeti kezdeményezéseket próbálják koordinálni, másrészt pedig a rövid és a hosszú távú célokat. Az OCSA a rövid távú, a UNDP pedig a hosszú távú célokkal foglalkozik, és így nekünk fognak erről jelentést tenni, és így a kettő, tehát a rövid és a hosszú távú célokat összekötjük. Tehát sikerült előrelépni, de túl korai lenne még azt mondani, hogy ezen előrelépéssel ö, meg tudjuk oldani a problémát. Jó úton vagyunk, de még további erőfeszítésre van szükség. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Én ezt nem akarom most lezárni. Azt gondolom, hogy ö, nagyon gyorsan kell tennünk valamit humanitárius válság és katasztrófa ez. Kenya északi részén én is ott voltam, de amit én Csádban láttam, az felülír mindent, amit én eddig láttam humanitárius jelentéstevőként. Tényleg szörnyű ott a helyzet. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy akkor le is zárhatjuk az ülést. Az ülésünk végére értünk. Most ezt felfüggesztem a mai ülést, és holnap reggel ugyanebben a teremben reggel 9-kor kezdjük. Köszönöm mindenkinek, és kellemes estét!